senki nem jelzett problémát, úgyhogy pillantok a koordinátor kollégákra, látom, hogy tovább léphettünk, elfogadtuk a napi rendet, köszönöm. Szeretném, ha jóvá hagynánk az előző ülés jegyzőkönyvét is, illetve két ülésről van szó, 20-án és 21-én volt ilyen ülésünk, senki nem ellenzi a jegyzőkönyvek jóváhagyását akkor vágyottként elejegyzem ezeket a jegyzőkönyveket. Köszönöm szépen. Harmadik napi rendi pontunk. Eszmecsere a TRAN bizottság célkitűzéseiről. Is Kovácsek úr itt van? Nem láttam önt. Harmadik napi rendi pontunk tehát. A 2010-es költségvetési módosító indítványok megvitatása. Kolicek úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek az úgymondott újra felhasznált, vagyis újra választott képviselőknek, és az újonnan megválasztott képviselőknek is nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Remélem, hogy hasonlóan gondolkodunk ebben a témakörben, a módosító indítványok, amelyeket megkaptunk, legalábbis erre mutatnak. Az alapelvek tekintetében tehát egyetértés van közöttünk. Alapvetően az a célom, hogy folytassam ezt a munkát, amelyet az előző ciklusban is már én végeztem. Bizonyára emlékeznek rá, hogy már említettem, hogy én előadója leszek ennek a jelentésnek, de nincsenek számok előttem, hiszen a bizottsági javaslatot nem kaptam meg, ezzel együtt azért a munkát megkezdtük. A módosító indítványokat megkapták, gondolom át is olvasták a módosító indítványaimat. Ezeknek a célja az, hogy a költségvetést vegyük vissza az előző számokhoz, vagyis a korábban javasolt számok szerepeljenek a költségvetésben. El is magyarázom, hogy miért gondolkodom így. Természetesen a közgazdaságtan nem exakt tudomány. Minden közgazdásznak megvan a maga véleménye a válság megoldásáról, de a legtöbben úgy gondolkodnak, hogy válság időben infrastruktúrális beruházásokat kell eszközölni, és a közlekedési költségvetés sen belül a költségvetési soroknak elsősorban infrastruktúra beruházásokat kell, hogy fedjenek. Természetesen vannak más témák, például az ÁSZA vagy más ügynökségek, de ezek kisebb összegeket fednek, mint például a TNT folyosók erre a vonatkozó költségvetési sor. a z hlediska rozvoje Evropské unie jako celku. Természetesen az európai növekedés, gazdasági növekedés, mint cél nagyon fontos szerepet kap. A korábbi ciklus során a TEN-T-vel kapcsolatos erőfeszítéseink kritikát kaptak, hiszen nagyon alacsonyak voltak a kötelezettség vállalási előirányzatok. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy a módosító indítványok nagy részeinek az a célja, hogy javítsa ezt a helyzetet. Elismétlem tehát. Szeretnénk létrehozni, vagy újra létrehozni azt a helyzetet, amelyet korábban tükrözött a költségvetési terv, már ami az egyes idegenforgalmi és közlekedési költségvetési sorokat illeti. Ami a többi javaslatot illeti, úgy gondolom, abból kellene kiindulni, hogy a megfogalmazást próbáljuk harmonizálni. Például, ami a a 64.00 sort illeti az idegenforgalmi kiadásokkal kapcsolatosan, ennek a szövege legyen azonos azzal a szöveggel, amelyet a, az anyag más részein alkalmaztunk. Úgyhogy a szöveg kapcsán azért meg kell fontolnunk, hogy hogyan is járunk el. Itt van ez a három sor, amelyeknél növekedést látunk meg kell fontolnunk, hogy a legalacsonyabb vagy a legmagasabb összegből induljunk ki. Úgy gondolom, hogy jó a javaslat a Marco Polo 2-vel kapcsolatosan. A 64-es és 16-os sorokról is beszélek, ezeket szeretnénk növelni. Köszönöm a kollégák munkáját, hiszen az ő észrevételeik, amelyeket megküldtek nekem, és amelyekkel kiegészítették a javaslatot, ezek nagyon hasznosak voltak. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek azonosak az előadó javaslataival, de mindenképpen nagyon hasznosak hiszen a Költségvetési Bizottsággal kell úgymond küzdenünk. Szeptember 15-én lesz ez a megbeszélés. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a hangulat, és meg tudjuk-e győzni a Költségvetési Bizottságot, hogy ilyen válságos időszakokban is fontos az a közlekedési infrastruktúrába történő beruházás. A kollégám azt javasolta, hogy úgy járjunk el, mint az előző ciklusban. A Dunai hajózási útvonalakat is fontoljuk meg, ezzel egészítettük ki a szöveget, ez új elem, és meg kell fontolnunk, hogy a műholdas navigációs megoldások ne szerepeljenek-e az Európai Uniós költségvetésben elkülönítetten a közlekedési és idegenforgalmi költségvetéstől, hiszen amikor a hetedik keretprogramot vitattuk meg, akkor az idegenforgalom és a közlekedés egy téma volt, és ettől elkülönült a Galileo, mint téma az a nukleáris fúzióval együttesen, Úgyhogy szeretnénk ebben a felosztásban tárgyalni továbbra is ezt a témát. Az, hogy a költségvetési szektornak kell -e ezekbe a programokba befektetéseket eszközölni ők, ez kérdés, vagy pedig járjunk el úgy, hogy külön költségvetési sorokat kapjanak ezek az eszközök. A mi dolgunk, hogy ebben megállapodásra jussunk, és hogyha ez megtörtént, akkor indokolnunk kell az álláspontunkat. Bevezetőként ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer elmondanám, hogy nagy megelégedésemre szolgál, hogy ez a jelentés is hasonló javaslatokat vet fel, mint amelyeket én is felvetettem, a módosító indítványok gyakorlatilag egy irányba mutatnak. Köszönöm szépen, Kovácsek úr! Gros úr, Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentést. Nem nagyon ideális ez a helyzet arra, hogy egyeztessünk, de hogyha remélem azért, hogy sikerül majd többségi véleményeket kialakítani a módosításokkal kapcsolatban. Illetve hát, röviden már említettem, messze menően támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyek sok költségvetési sorban a, az EKT visszaállítását javasolják, és teljesen egy százszerzékosan egyetértek azzal, hogy a válság idején inkább beruházásokra van szükség, és nem szabad visszafogni a beruházási célú hiteleket. Következő generációt terhelnénk meg nagyon ezzel és nincs okunk, különösen a tenek területén arra, hogy most visszafogjuk a kiadásokat. Én szerintem előre kell menekülni. És szeretném még egyszer sajnálattal aláhúzni azt is, hogy az egész mm, válságkezelő program kapcsán nem gondoltak a közlekedésre úgy, mint ami egy plusz eszköz a jövőre vonatkozóan. A transeurópai hálózatok projektjeit meg kell valósítani abból a pénzből, amit már rendelkezésünkre bocsátottak, és nem plusz pénzekből de szerintem különösen a közlekedés területén új hangsúlyokat kellene találnunk a válság idején, és akkor szükség lenne új, friss pénzekre. Nagyon eltökélten, egy hangon felszólva kellene ennek érdekében fellépni a közlekedési szakbizottságnak. A nagyon gyakran beszélünk költségvetésről a nyári szabadság előtt, de jó lenne, hogyha a szakbizottságunk, a tagok, a képviselők több tájékoztatást kapnának, például arról, hogy bizonyos kiadásoknál csökkentik az előirányzatokat, Hát fontos lenne, hogy az Európai Bizottságtól több tájékoztatást kapjunk az eszközök felhasználásáról, bizonyos kísérleti projektekről, hiszen ebből lehet tanulni, lehet, hogy túl bonyolultak az eljárások, másrészt pedig lehet, hogy a társfinanszírozás túl nehézkes, és nekünk képviselőknek nagyon fontos lenne tudni nem csak az, hogy mennyi e, pénz áll rendelkezésre, hanem hogy mi e, felhasználták-e a pénzeket, vagy még fontosabb, hogyha nem sikerül ezeket elkölteni. A biztonság kérdéséről még röviden. Ez az egyik legfontosabb kérdés, és nem lehet, hogy már amúgy is szimbolikus, nagyon csekély összegeket itt tovább csökkentsék. Kísérleti projekteket folytatni kell, kutatás és konkrét kutatási projektek már működnek, és azt hiszem, hogy ide beruházni az mindenképpen lehetséges kell, hogy legyen. A Marco Polóval kapcsolatban a módosítások kapcsán Wortmann Kohl asszonyjal még fogunk koordinálni, hogy közös nevezőre jussunk. És végül Kámok kollégámnak mondom a következőt, nagyon szép módosításokat nyújtott be, a határon átnyúló biciklis turizmussal kapcsolatban, hát nem tudom, hogy ennek a transzeurópai hálózatok helyében helye van-e. Hát az Interreg keretében mindenképpen helyük van, és ott támogatásra érdemesek. Hogyha a nép pártban itt más eredményszolgáltatáson, ez nem jelenti azt, hogy mi a bicikli ellenségei lennénk. Szia, Nekfanin. <laughs> Köszönöm, Gross úr. Elke Dráj óra a Szocialista és a Demokrata csoporttól. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az érzésem, hogy nagy vonalban egyetértünk egymással. Mi is támogatjuk a legtöbb módosítást, amelyeknek az a célja, hogy legalábbis megmaradjunk a bizottság javaslatának a szintjén a közlekedési előnyzatok tekintetében. Százszerékben egyetértek azzal, hogy éppen most a válság idején Érthetetlen lenne az, hogyha megnyírbálnánk eh, éppen azokat a projekteket, amelyek hozzájárulhatnak a helyzet javításához. Közlekedésbe való beruházás eh, nem csak azt jelenti, hogy valami a ma szempontjából fontos dologba ruházunk be, hanem e, a beruházás e, célja az is, hogy a jövőben új lehetőségeket tárjunk fel, hogy egy fenntarthatóbb és jobb közlekedési e, rendszer a jövőben elindíthatja vagy serkentheti a növekedést. És éppen ezért elnök úr, Kolicsek kollega javaslatait támogatnunk kell. Köszönöm a jelentéstevőnek az erőfeszítéseket, amiket tett az elmúlt hónapokban, nem volt teljesen evidens, hogy ez így lesz és lehet, hogy itt-ott kicsit ambi, túl ambiciózusak a módosítások, ezekről még egyeztetünk, és biztos vagyok ebben, hogy egyetértésre fogunk jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen az ELDE csoporttól, Störks úr. Köszönöm, elnök úr. Csak ismételni tudom, amit a kollégák elmondtak. Egyértelmű, hogy mi is egyetértünk a raportőrrel. Nem helyes lenne pont most csökkenteni a kiadásokat a közlekedés területén, legalábbis az eredeti szinten kell maradnunk, ahogyan a Gross kollega is ezt elmondta. És a Költségvetési Bizottság számára világosá kell tennünk, hogy ezt nem vagyunk hajlandók letérni ettől az irányvonaltól. A közlekedési szakbizottság lehetőleg ezt teljesen egy hangulat nyilvánvalóan kell, hogy kifejezésre tudja juttatni. Köszönöm szépen. Most csak hát Lichtenberger asszony a zöldek nevében szólal fel. Köszönöm szépen. Én is egyetértek ezzel az általános irányvonallal. De azért azt szeretném megemlíteni, hogy meg kell tudnunk határozni prioritásokat, ami a költségvetést illeti. Itt nagyon sokszor az utasok jogáról van szó, sok módosítás, ami erre vonatkozik, nagyon fontosnak tartok, hiszen az európai lakosság is ezt várja tőlünk, elvárják azt, hogy eh, ha az utasok jogaival kapcsolatban a határon átnyúló jogok kikényszerítéséről van szó, akkor az Európai Unió eh, pénzügyileg is kötelezze el magát emellett. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egy közlekedési rendszer csak olyan jó lehet, amennyire a rendszerben résztvevők, rendszerek is jól működnek. Ami pedig a válságot illeti, hogy szükség van beruházásokra a válság idején, Nos, itt mindig gondolnunk kell a kopenhágai klímakonferenciára. Milyen közlekedés akarunk itt prioritásokat kell meghatározni, és azt hiszem, hogy különösen a Marco Polo, ami a közösségi közlekedést támogatná, támogatásra érdemes, valamint a kutatás, és a kutatáshoz mindenképpen eszközökre van szükség, forrásokra van szükség, itt csökkenteni a költségeket, az mindenképpen a rossz irányba tett lépés, és hogyha a környezet káros közlekedési módokat támogatjuk, az is nagyon helytelen lenne. A tenekkel kapcsolatos források és a társfinanszírozás kérdésére pedig azt gondolom, hogy a társfinanszírozás pszichésen is nagyon fontos. És nem arról van szó, hogy az Európai Unió valamit odarak, lerak a tagállamok ajtajának a küszöbére, hanem itt közös programokról van szó, és ezért a társfinanszírozás mindenképpen egy nagyon fontos eszköz. Nem lehet mindig csak kizárólag valamelyik országba bizonyos infrastruktúrákat finanszírozni, ez már csak az elfogadottság miatt sem menne, és az egész hálózatokat akarjuk ugye integrálni. Ezért küzdenünk kell azért, hogy ne azért hiúsuljanak meg ezek a projektek, mert hiányoznak a pénzek bizonyos tagállamokban, és akkor egyúttal majd az EU-ra fognak mutogatni, hogy az EU nem tett eleget. Ilyen esetekben nekünk a szakbizottságnak ki kell mondani világosan, hogy miről van szó. Egyrészt a kormányfők döntenek arról, hogy az Európai Unió egyre kevesebb pénzt bocsát rendelkezésre egyre több célhoz, és akkor másrészt ugyanők panaszkodnak, hogy nem kapnak elég pénzt bizonyos infrastruktúrák megépítéséhez. Ez túlmutat már persze pusta költségvetési módosítások kérdésén, de véleményem szerint a tagállamok tartósan nem szabad, hogy megúszszák, hogyha ilyen magatartást tanúsítanak. Zilla úr az ECL csoport nevében. Nos, köszönetet mondani Kaklicsek úr jelentésé, illetve a beadott módosítókért. Rövid leszek, annyit ma szeretnék elmondani, hogy én is egyet értek a korábban felvázoltakkal, különösen ami a, a rendelkezésre álló összegek csökkentését illeti. Egyszerűen egy parlamenti szakbizottság, amely a szektort képviseli, nem engedheti meg, nem járulhat hozzá ezekhez a csökkentésekhez. Amikor az én országomban körülnézek, azt látom, hogy nagyon drasztikus <clears throat> költségcsökkentésekre kerül sor, tehát erre számítanunk kell. Nagyon örülök, hogy Gros úr és mások is elmondták, hogy a kerékpár milyen jó dolog, de ez politikailag talán nem teljesen tipikus, hogy a konzervatívok egyet értenek a zöldekkel, de jelen esetben ez a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zila úr, és ezzel lezárjuk a koordinátorok hozzászólását. Eddig nem jelentkezett senki további felszólalásra, most pedig Bradborn úrnak adom tehát a szót, ő az első a listán. Köszönöm szépen, elnök úr. Kolicek úr eh, első hozzászálláshoz eh, szeretnék eh, hozzászólni. Hogyha megnézzük a módosítókat, hogyha megnézzük az ő logikáját, hogy miért is akarja fejleszteni a közlekedési infrastruktúrákat, és hogy az EU-n keresztül akarja finanszíroztatni a, az infrastruktúra fejlesztéseket, akkor szimpatikusan állok hozzá. De, hogyha a mai javaslatokat meg nézzük, lap, lap után állandó administratív menedzsmentre vonatkozó költségvetési növeléseket látunk. Vagyis ez nem fogja vitani a beruházások minőségét egy jottányival se, hanem olyan javaslatokat látunk, hogy az európai ügynökségeknek a büdzséjét növeljük, megint csak nem a, a útépítésre fog menni, vagy egyéb beruházásokra, amelyeknek ugye valós hatása, kihatása lenne az EU polgáraira. Tehát, hogyha így ezen az úton folytatjuk a dolgainkat, és itt Marco Polóra vagy biztonságra is gondolok, a TENZ projektek bizony némelyikére gondolok, amelyek tehát értékesek az EU számára, tehát hozzáadott értékkel bírnak, akkor ugye rendben van. De ha megnézem ezeket a módosítókat, azt látom, hogy minden oldalon csak egyszerűen arról van szó, hogy több és több pénzt kérdünk, kérünk a bürokráciára, és nem pedig a fizikai projektek megvalósítására, és akkor elkezdek vakarózni, hogy tulajdonképpen mi, mit, mire is készül ez a szakbizottság. Mert hogyha ezen az úton haladunk tovább, Tudják, hogy én nagyon komolyan a kritikusok táborába vagyok, akik kritizálják tehát a különféle ügynökségeket. Tehát én nem látom okát annak, hogy a súlyos prioritásaink mellett, amelyekre valóban szükség lenne pénzre, hogy az adminisztrációt növeljük a plusz pénzünkkel. Köszönöm szépen. Watman Co. asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni minden előttem szólókhoz, akik kiemelték, hogy mennyire fontos, különösen most a gazdasági nehézségek közepette beruházni a közlekedési infrastruktúrába. És szeretnék még egy konkrét pontra is felhívni a figyelmet, a Marco Polo programra. Ugyanis mit akarunk tulajdonképpen eh, ezzel itt mi az Európai Parlament közlekedési szakbizottsága. Ha megnézzük a 2009-es költségvetést és a bizottság 2010-re vonatkozó javaslatát, akkor 54-ről eh, 30 millióra csökkentették a kiadásokat. Ez gigantikus eh, csökkentés, és a tanács javaslata ennél még egy kicsivel tovább megy a csökkentésben. Milyen célt tűztünk ki magunknak a Marco Polo programmal? Azt itt, eh, hogy a belvízi hajózást eh, próbáljuk elősegíteni, tehát nem csak a tengeri hajózást, hanem a belvízi hajózást, folyami hajózást. És mégis úgy tűnik, hogy nem használják ezt a programot a eh, folyami hajózáshoz. Ezért a 0602-es módosításban azt kértem, hogy térjünk vissza a korábbi ígéretekre a belvízi hajózás kapcsán, azaz hozzunk létre egy konkrét programot a belvízi hajózásra. Borzasztó nagy nehézségek vannak ebben az ágazatban, és ezért ennél is fontosabb, hogy erősítsük az áruszállítást a belvizeken, a folyókon. A módosításomban, a 64-16-os módosításban azt kérem, hogy a Marco Polo program költségvetési sorát módosítsák, és Kolicsa kollégával szeretnék még egyszer tárgyalni arról, hogy ne csak 3 millióval emeljük meg, térjünk vissza a bizottság eredeti, visszatérve a bizottság eredeti javaslatához, hanem nézzük meg, hogy a 2009-es költségvetésben mi volt, és egy kicsit ambiciózusabbak legyünk. Remélem, hogy fontos, hogy megegyezzünk, és remélem, hogy az én módosításom lehet, egy kicsit túl ambiciózus, de Jense asszony módosítása körül valahol megegyezhetnénk, de kérem, hogy a három milliónál egy kicsit többet kérünk, és így módon tegyük kristálytisztán, hogy mik a prioritásaink. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayla Sandak következik, asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Kolicsák úrnak, köszönöm a munkáját. Különösen, hogy nyáron dolgozott, és sokkal nagyobb erőfeszítéseket tett, és a titkárság is a rendelkezésére állt, ez is dicséretes. Támogatom az elhangzottakat. Azt, hogy visszatérjünk a az előző mm, előirányzatokra, különösen Arbele CEO asszony által bemutatott módosításokat támogatom. Sajnos nem tudtuk megismerni teljes mélységében a, az idegenforgalommal kapcsolatos módosító indítványokat. Nagyon fontos, hogy a bizottság ö, fenntartsa azokat a cselekvéseket, amelyeket kért a parlament. Ö, úgy gondolom, hogy jó emlékezni arra, hogy a bizottság, a szakbizottság az, a helyreállítási tervben is nagy fontosságot irányzott elő az infrastruktúra elemeknek. Két módosítás van Kramer úrtól, amelyek úgy tűnnek, hogy egy kicsit karitatív jellegűek, és túl kevés karitatív jellegűek, nem elég szolidárisak. A ha jól értem, nem foglalják magukba a bicikliútra vonatkozó javaslatot az itt elhangzott módosítások. Értem, hogy az ön házatája ez, de úgy gondolom, hogy az Eurovelo nagyon fontos program, és például a, az én országomban nagyon fontos szerepet kap ez a program. Nagyon fontos volna, hogy egyfajta nevelési szerepe is legyen ennek az autóvezetők számára, és az a biciklisták biztonságát is biztosítani lehessen. Ami a transzeurópai hálózatokat illeti, a 64-essel kapcsolatosan, ezek kapcsolódnak ahhoz a reakcióhoz, amelyet még nem dolgoztunk ki, de nem szabad, hogy egy ilyen kritikus pillanatban a parlament azt mondja, hogy ellenezzük azokat a projekteket, amelyek elősegítik ezeket a projekteket. Tehát nem szabad elleneznünk ezeket a projekteket, meg kell különböztetni őket. Lehet, hogy vannak, amelyek előre haladottabb stádiumban vannak, mint mások, de úgy gondolom, hogy ennek az ellenzése rossz jelzés volna, és nem is támogatom. Mulțumesc, domnule președinte. Am... Uh, Először is szeretném megköszönni Kolicsek úrnak az elvégzett munkát. Köszönöm, hogy ezt a jelentést elkészítette. Több módosító indítványt nyújtottam be. Az a véleményem, és más kollégák is elmondták ezt, hozzájuk hasonlóan én is úgy gondolom, hogy csökkentések, a költségvetésben a közlekedési infrastruktúrális projektek kiadásának a csökkentése elfogadhatatlan, különösen most a válság idejében. Reméljük azt, hogy a jövőben a közlekedési célokat jobban figyelembe fogják venni, amikor az EU költségvetését elkészítik. E néhány módosító indítványomban például azt kérem, hogy biztonságos parkolókat létesítsünk. Ez egy nagyon nagy probléma az Európai Unióban. Megteremtettük a megfelelő jogi szabályozást a kamion sofőrök pihenőidejével kapcsolatban, de meg kell teremtenünk a körülményeket, hogy valóban tudjanak pihenni, és ehhez parkolókra van szükség, biztonságos parkolókat kell a kamionok számára építeni. Volt már egy hasonló projekt az elmúlt években, de ott az orosz határól volt szó, tehát Európa észak-keleti részéről, most pedig dél-kelet-európára vonatkoznak a javaslataim. Benyújtottam tehát módosító indítványokat, ezek közül néhány úgynevezett kiválósági turizmussal függ össze, azaz szerintem a Duna-medencét is ilyen különlegesen fontos turisztikai cél területé kellene nyilvánítani. Néhány módosításom az utasok jogaira vonatkozik, és szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy az európai polgárok rész részéről a különböző intézményekhez benyújtott panaszok túlnyomó része a közlekedéssel függött össze, és elsősorban a légiutasok jogai csorbulnak sokszor. Nem szeretnék most részletesen kitérni a műholdas navigáció körében benyújtott módosításokra, hanem inkább csak még egy dolgot mondanék. Az infrastruktúrális projektekkel igenis új munkahelyeket lehet teremteni, és ezek jelenthetik majd a gazdaság teljesítménye növekedésének az alapját, ez mindenképpen hozzájárul a turizmus fejlődéséhez. Köszönöm, Tikao. Durand asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy új tagja vagyok a bizottságnak. Köszönetemet fejezem ki a mindenkinek, akit ez érint, akit tehát a költségvetést elkészítette. Nagyon fontos tehát ilyen nehéz időkben, hogy a közlekedés az infrastruktúrákba további pénzeket fektessünk be. Például azért, hogy keresletet ébresszünk új tőkejavak termelése iránt. Én ugye véletlenül a Költségvetési Bizottság tagja is vagyok, és ugye nagyon fontosnak tartom, hogy az önök bizottsága, tehát ennek a bizottságnak a hangja elhaladszon odáig, és mint egy kopenhágai csúcsra készülünk, nagyon érzékenyen reagálunk mindenféle közlekedési dologra, gondolok a Marco Polo-ra, a Galileóra, ezzel kapcsolatban ugye emlékszem, még a Palacio biztos idejében indítottuk útjára ezeket a projekteket, és ezek jól mutatják, hogy a technológiai projektekkel hogyan kell eljárnunk. Persze, hogy nem old mindent meg a technológia, de nagyon fontos. És most viszont Kopenhága előtt abszolút nem indokolt, hogy az infrastruktúrából lefaragjunk, vagy pedig a közlekedési befektetésekből lefaragjunk, tehát nagyon is támogatom a a programba megfogalmazottakat a zöldekkel egyetembe. Köszönöm szépen. Az el, utolsó felszólaló Tigrandes Pasqua úr lesz. Can the interpreters hear anything? Valamit hallanak a tolmácsok? Mert nem hallunk, ez a válaszunk. Most igen, köszönöm szépen. Annyit mondtam el, hogy köszönöm az előadó munkáját, nagyon hatékonyan dolgozott, és különösen tiszteletre méltó, hogy nyáron végezte el ezt a munkát, szabadságolás időszaka alatt, úgyhogy nagy köszönet életi. Természetesen a magam részéről nagyon elégedett vagyok eh, az elhangzottakkal, amelyeket eh, Duros úr koordinátorunk mondott, és szeretnék eh, két módosításra hivatkozni, amelyeket én állítottam össze. Az elő egyik a korábbi előirányzatok az a biztonsági ügynökségre vonatkozólag, előzetesen egy rendeletben fogalmazták meg ennek a költségvetését, aztán, illetve a feladatait, aztán új feladatokat is kapott, és nem szabad egy ilyen nagyon fontos ügynökségnek a költségvetését megnyírbálni. Aztán Kadió, a Galileóról is sok szó volt, sok szó esett. Ez egy olyan projekt, amelyben késedelemmel találkozunk. Sajnos ez így van, és a harmadik szakasz, amely Spanyolország feladata volt, egy kontrollközpont felállítása, ez késedelmet szenvedett, és ezt a spanyol nemzeti költségvetés hatására kell lehet végrehajtani. Nagyon fontos ez a projekt, ennek a megvalósítási ütemét nem szabad lelassítani. Ezért nagyon fontos, hogy ennek a költségvetése ne csökkenjen, és az, a megvalósítási üteme se lassuljon le. Egyébként köszönöm elnök úr, más tekintetben egyetértek az elhangzottakkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Filippi úr a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság köszönetet mond a szakbizottságnak, hogy egy olyan tervel álltak elő, hogy visszaállítsák az eredeti összegeket, de az alábbi megjegyzéseink lennének általánosságban ugye a módosítók, a beadott módosítók, amelyek szeretnék a ide vonatkozó összegeket meg szeretnék emelni. Nos, ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy nem csak a hitel összegeket, ha, hanem a pozíciók számást is ö, lecsökkentette a tanács. A módosítókban tehát azt látjuk, és köszönetet mondunk érte, a, hogy a ezek a módosítók a hitel összegeket vissza akarják tenni a magasabb színre, viszont a pozíciókat nem akarja újra éleszteni, amelyeket tehát már korábban kihúzott a tanács. Na most a, a bizottság azt kérni a szakbizottságot, hogy vegye figyelembe a meglévő szűkös helyzetet, és hogy ne kísérelje meg többet kicsikarni a büdzséből, mint amennyit lehet. A, a PDB-ben megfogalmazott hitel összegekkel kapcsolatban nem látjuk okát nem, nem látunk okot arra, hogy a 30 milliós ö, költségvetési előrányzatot meghaladjuk, mégpedig azért, mert a kifizetési kreditek csökkentése az abból ered, hogy a 2008-as tender kiírások ö, összegét is csökkentettük, ezek 2010-re vonatkoznak, tehát biztos, hogy 2010-ben kevesebb kredit összegre lesz szükségünk, és a másik dolog pedig az, hogy a Marco Polo program, amely csak 2010-ben lép életbe, és ezzel kapcsolatban 2010-ben lennének kifizetések, azonban ennek a megvalósulása elég valószínűtlen, tehát biztosíthatom önöket, hogy ezek a, a megnyírbálások nem azt jelentik, hogy a létező futó projektek eh, lesznek megnyilva, hiszen 2 millió euró azonnali kredit eh, összeget eh, bocsátunk rendelkezésre, mert úgy gondoljuk, hogy valószínűtlen az, hogyha figyelembe vesszük a projektnek a megvalósulási fázisát, nem hisszük, hogy 2010-ben meghaladná a 30 millió eurót a ténylegesen kifizetése kerülő pénz. Ami a ten 64 24-re áttérve, elmondanám, hogy aggájaink vannak a megjegyzésekkel kapcsolatban, Grocs úr is kitért ezek némelyikére. Az akciók ö, általában úgy tűnik, hogy nincsenek, tehát nem harmonizálnak a TNT alapvetéseivel, tehát a titkárságnak eljutatjuk a mi javaslatainkat, ajánlásainkat, hogy milyen változásokat szeretnénk látni ezekben a megjegyzésekben. A 64-24-jel kapcsolatban, ugye a közlekedés biztonsága kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a módos, a kért plusz összegre nincs szükség, mert a következő akció program, vagyis a útbiztonsággal kapcsolatos 2010-es projekt ö, tulajdonképpen kompenzálja ezt a csökkentést. Ami pedig a TENZ 6431-es számú módosítás, módosítóját, illetve költségvetési sorát illeti. Nos, ezzel kapcsolatban mi meg kell várnunk a Karian projektnek a végkimenettelet, végkimenetteletét, mielőtt új hiteleket bocsátunk rendelkezésre erre, ehhez a kísérleti projekthez. Ami 64-57-es új költségvetési sort illeti, ugye itt a itt a dél-keleti határokon átnyúló közlekedésről van szó. Nos, ez nem hasonlítható össze a egyéb át, határátlépési pontokkal az Orosz Föderáció irányába, mert ne felejtsük el, hogy az orosz határ, tehát az orosz megnyitott orosz határpontok, azok egy EU-orosz dialógust követően, egy alaposan előkészített projekt keretében valósultak meg. Ezen felül a a különféle ilyen pihenő területek, azok is EU e, pénzekből épülnek, illetve épültek meg, nem pedig az eredeti fejlesztési alapból, tehát ezért úgy gondoljuk, hogy a 64-57-esre tehát nincs szükség. Ami pedig a 64-58-as, az Agnus és Galileóval kapcsolatos módosítóra e, vonatkozik, szerintünk az 50 milliós hit projekttel, erre nincs szükség, azért egyszerűen, mert a projekt nincs olyan állapotban, hogy ezt igényelné, és ami a Marco Polót illeti, nos, illetve ahogyan a Marco Polót is, rá eh, is elmondtam ezt, hogy ez gyakorlatilag itt itt arról van szó, hogy itt olyan emelés, összegek emelését kérték, amelyekre szerintünk egyszerűen nincs szükség a végrehajtás tekintetében. Most Kolicsek úr a szó. Uh, in brief, uh, I think we agree all that we have to do something. Egyetértek, úgy gondolom, hogy mindannyian egyet kell, hogy értsünk abban, hogy valamit tennünk kell. Válság időszakban ennek uh, pozitív cselekvésnek kell lennie, nem szabad a bürokráciát erősítenünk, ezben bizonyára mindenki egyetért, infrastruktúrális beruházásokat kell eszközölnünk megfelelő módon, Lichtenberger asszony. Ezért úgy gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy röviden meg kell abban egyeznünk, hogy mit vélekedünk arról, amit a bizottságtól hallottunk, és ahogy Portman Kohl asszony is elmondta, egyeztetnünk kell Felipe úrral arról, hogy ez a módosítás milyen figyelmet érdemel, hogy ennél maradjunk, vagy másikat javasoljunk. És most áttérek anyanyelvemre. Az előző parlamenti ciklusban is kértem már ezt, összefoglalva tehát finom hangolnunk kell gondolatainkat, és át kell dolgoznunk az álláspontunkat, és reméljük, hogy az új kollégáink is támogatnak majd minket ebben. Így aztán a Költségvetési Bizottságon is át tudjuk vinni ezt az ügyet. Köszönöm, Kolicsek úr! Emlékeztetnék mindenkit, hogy a jelentéssel kapcsolatosan holnap 9 óra 10 perckor fogunk szavazni. Ezt lezártuk ezt a témát. A következő napi rendi pontunk eszmecsere. A közlekedési prioritások témakörében. A júliusi vitánk után Reuter főigazgatóval volt ez a vita, a szakbizottság meghatározott bizonyos prioritásokat, amelyekre szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság összpontosítana a jövőben. Szeretnénk tájékoztatni az új tagokat erről, illetve megadni nekik a lehetőséget, hogy kifejtsék álláspontjukat. Bizonyára emlékeznek Reuter úrral folytatott vitánk során sok képviselő aláhúzta a tenté finanszírozás fontosságát, vagy a gazdasági válság hatásának a jelentőségét, vagy azt, hogy a Lisszaboni szerződés esetleges hatályba lépése milyen hatással lesz ezekre, illetve az utasok jogaival kapcsolatos jogszabályok életbe lépése, a, az állampolgárokkal kapcsolatos kommunikáció is nagy hangsúlyt kapott ez nagyon lényeges kérdés, különösen ilyen röviddel az európai választások után. Aztán a folyadékokkal kapcsolatos biztonsági kérdések, az éghajlatváltozás, a kibocsátások csökkentése, a közlekedési ágazat egészében. Ezek mind nagyon aktuális kérdések. Aztán ott volt a tengeri kalózok kérdése, ugye, hogy tűnnek el hajók vagy sem. Ez volt a kérdéskör, amiről beszéltünk. És most van a legalkalmasabb idő arra, hogy a jelenlévő képviselőknek lehetőséget adjak arra, hogy ezeket a prioritásokat megvitassuk adjunk az Európai Bizottságnak valamiféle jelzést arra nézve, hogy mi, megválasztott képviselők, mit szeretnénk, mivel foglalkozzon a jövőben a bizottság elsősorban. Megpróbálunk, megpróbáljuk tartani magunkat az ütemtervünkhöz, úgyhogy fél öttől kezdve az idegenforgalommal fogunk foglalkozni, megadom a kollégáknak a szót, Divera asszony, és Gros úr. Köszönöm, elnök úr. Gondolom, hogy ezt a vitát a közlekedési prioritásokról még a következő hónapokban többször le fogjuk folytatni. Júliusban is már beszéltünk erről. A, létezik egy bizottsági anyag, ez tulajdonképpen egy kis bevezető ahhoz a fehér könyvhöz, amit 2010-ben fog elkészíteni remélhetőleg a bizottság, és remélem, hogy ma itt ezen eszmecsere kapcsán a különböző frakciók vagy a pártok ezzel kapcsolatos véleményét meg tudjuk ismerni. Nagyon fontos lesz ez a kérdés még a jövőben is. Az energia, a környezet, ez minden közlekedési módzatra vonatkozik, és ez egy olyan téma, amely a régiókban, az országokban, egész Európában, de Európán túl, az egész világon is mindig foglalkoztatni fog minket. Azután itt van a biztonság hatalmas kérdésköre, amiről az előbb is szó volt, új technológiai és kutatási módszerek, utak, lehetőségek, a annak érdekében, hogy világos jelzéseket tudjunk megfogalmazni a munkakörülmények kapcsán is. Talán még egy gondolatot ehhez hozzátennék. Itt ebben a szakbizottságban valami egészen új dolgot is letesztelhetnénk. Arra gondolok, hogy a társadalomban a közlekedés kapcsán az egész gazdasággal is beszélhetnénk folyton gondolhatunk arra az egyenletre, hogy a közlekedésben az olcsóbb jobb, eh, és eh, a gyorsabb, talán jobb, mint a megbízhatóbb közlekedési módozat. Hát erről azt hiszem vitatkozunk kellene, és eh, meg kell határoznunk a hangsúlyokat. És ez visszavezet engem a kedvenc témámhoz, hogy mit csinál a tanács azzal, amit mi itt kimunkálunk. Ezért az Európai Bizottsággal együtt kellene megpróbálnunk meghatározni azt, hogy hova tegyük a hangsúlyokat. Elfogadhatatlan, hogy a tagállamok ne tartsák be a határidőket, elfogadhatatlan az, hogy az átültetése az irányelveknek csak így vagy úgy, de nem figyelmesen történik meg, és aztán minden az Európai Bíróság elé kerül hiteleseknek kell lennünk, és a tagállamok megvalósítását, végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni kell. Itt az ellenőrzés rendkívül lényeges. És ugye a biztonságról beszélünk. Azt látjuk, hogy minden jelentés kapcsán, mondjuk a idővel kapcsolatban azt mondjuk, hogy legalább 3-4 százalékot ellenőrizzünk. Nos, vannak olyan tagállamok, ahol nincsenek elég, eh, nincs elég forrás ahhoz, hogy ezeket az ellenőrzéseket elvégezzék, ezért eh, javaslatokat kell kidolgozni, mi történik akkor, hogyha nem tudják elvégezni az ellenőrzéseket, akár a közutakon, akár a légiközlekedésben, vagy más területen. Itt eh, tudni kell, hogy mit kell szisztematikusan ellenőrizni, figyelni, és adott esetben büntetni, ha elmaradnak az ellenőrzések. Beszéltünk az ügynökségekről is. Tudom, hogy itt többeknek problémája van az ügynökségekkel, mert az a véleményük, hogy itt tulajdonképpen csak administratív munkát finanszírozunk, és szerintünk e, ezeket más rubrikába kellene, más fejezetbe kellene bevinni, és nem a közlekedési e, költségvetést kellene terhelni ezekkel a pénzekkel. De hát az ügynökségeknek talán jól lenne először itt bemutatkozniuk a szakbizottságunk előtt, és el kellene mondaniuk, hogy mi az a plusz, az a hozzáadott érték, amit ők jelentenek itt e, Európában. A kiinduló pont elméletileg is legalább jó volt, és eh, a tagállamok nyilván hozzá tudnak járulni, hogy ez a dolog jól menjen. Még egy dolgot szeretnék leszögezni. Összességében, ami a közlekedést illeti, a haszon élvezőkről is beszélnünk kell, és az utasokról. Nagyon érdekes lenne megnézni azt, hogy hogyan valósul meg az alkalmazás. Ha megnézzük azt, hogy bizonyos területeken hét oldalas szerződéseket kellene elolvasni szerencsétlen utasnak ahhoz, hogy megismerje, hogy egyáltalán milyen jogai vannak, akkor azt hiszem, hogy biztos találunk olyan területeket, ahol egyszerűsíteni lehetne a dolgokat. Ez a Eh, na számunkra és minden haszonélvező számára mm, megkönnyíteni az életet. Az energiabiztonság, környezet, eh, hatékonyság, eh, közlekedés mind a négy területével összefügg, és ezért a következő időben talán itt teljesen új súlypontokat kellene meghatároznunk. Köszönöm szépen. Kudroy úr. Köszönöm, elnök úr. Következő hónapokban még nagyon sok lehetőségünk lesz arra, hogy egy általános vitát lefolytassunk. A nyár előtt az első ilyen vitára már sor került, és megszületett a bizottság közleménye a fehér könyvvel kapcsolatban. Meg fogjuk szervezni a vitát, majd az új biztossal nyilvánvalóan, és gondolom, hogy jövő év elején már a fehér könyvről is beszélhetünk. Nagyon sok idő és lehetőség lesz tehát arra, hogy alaposan megfontoljuk a dolgokat. Ami számunkra nagyon fontos az az, hogy vegyük figyelembe az összefüggéseket, a kontextust, amelyen belül tevékenykedünk. Idén valamikor, ugye majd az év végén sor kerül Kopenhágában a klímakonferenciára, a közlekedés, a szállítás nem választható el a klíma, az éghajlat kérdésétől, ezt bele kell kapcsolni ebbe az egész vitába. Mert ha nem így tesszük, akkor hát itt maradunk, belekedünk a gazdasági válságban. Az én frakcióm számára több dolog is különösen fontos. Az első ilyen dolog, amiről már az előbb beszéltünk a költségvetési vita kapcsán, a következő. Ez világos, hogy többet kellene investálni abba, hogy jobb és több infrastruktúra szülessen meg, és a válság kapcsán különösen, hogy ezzel indítsuk el, vagy serkentsük a növekedést. De közben ne csak arra gondoljunk, hogy mindig több forrásra van szükség. Arra gondolok, hogy a tavalyi egyik jelentés, amelynek a Marco Polo volt a tárgya, a, rámutatott arra, hogy túl sok a bürokrácia, az eljárási probléma, tehát itt is előre lehet lépni, és biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló eszközöket a leghatékonyabban használjuk fel. Azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy bizonyos előlépés történt, azért lehet itt még tovább javítani a dolgokon. A másik dolog, feltétlenül szükség van véleményem szerint egy kicsit ambiciózusabb, voluntaristább politikára, annak érdekében, hogy fenntarthatóbb módon szülessenek meg a megoldások a közlekedés területén és az, az Eurovinyete, a matrica kérdésével foglalkozunk el, a Caesar, a, a különböző normák, standardok bevezetése, és itt a bizottságnak élen kell járni, olcsóbb módon kell tudni az új technológiákat bevezetni, és ezt ösztönözheti a bizottság. A következő nagy fejezet mindaz, ami összefügg a közlekedés felhasználóival és az ott dolgozókkal. Itt az előbb a kollégám már beszélt az utasjogokról, az elmúlt években több lépés történt, jó irányba jó jogszabályok születtek, de ezen jogszabályok alkalmazásakor azért mindig látjuk, hogy még elég sok a joghézag, és a hiányosság. A bizottságnak és a tanácsnak meg kell vizsgálni azt, mire van szükség ahhoz, hogy határozottabban tudjunk fellépni, és biztosítassuk, hogy a megszületett jogszabályokat végre is hajtják. A Sky Europe ugye nemrég a csődbe ment, és még mindig nem létezik, eh, nem született meg a garancia alap, amiből az ilyen bajba jutott légitársaságok eh, miatt bajba került eh, utasokat ugye kár, tudnák kártalanítani ugye nyári szabadságra elutazók, utazási irodák kapcsán léteznek ilyen garancia alapok, de légitársaságokra még nem, és ezt, ezeket létre kellene hozni. Ne szakadjunk el tehát a kontextustól. A közlekedés biztonság területén is sikerült előre lépnünk, de hát 40 ezeren halnak meg Európa közútjain. Ez csökkenés néhány évvel ezelőtti állás, állapothoz képest, tehát jó irányba lépegettünk, de elfogadhatatlan, hogy ilyen magas szinten maradjon a halottak száma. A bizottság egy cselekvési tervet készít el, a jövő év elején új célokat fogalmaz meg, és új fellépéseket fogalmaz majd meg a bizottság. És végül a mi szakbizottságunk számára nagyon fontos, hogy a komitológiai eljárás kapcsán legyen velünk egyeztetés, és mi a parlament ne csak abban a pillanatban játszunk szerepet, amikor meg kell alkotni a jogszabályokat, hanem bizonyos, ha részleteket módosítani, változtatni kell, akkor is mi a watchdog szerepét szeretnénk azért mindig is betölteni. Köszönöm, elnök úr. Lechtenberger asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ha a prioritásokról folyik a vita, akkor szeretnék visszautalni valamire abból, amit Gross kollégám mondott. Minden vidám és kemény harcok árán kivívott döntésünk kapcsán látnunk kell azt, hogy a tanácsban is ugyanilyen küzdelem zajlik. És látnunk kell azt, hogy az átültetés, a megvalósítás a tagállamokban, különösen, mint a, mondjuk a pihenő idő esetén, illetve az ellenőrzések kapcsán annyira lassan dolgoznak a tagállamok, annyira lassan megy ez, hogy ez már kontraproduktív. Itt a közlekedési szakbizottságban sürgetően szükség lenne arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a témákkal. A jogi bizottság is ezt megteszi. Nekünk sokkal jobban kellene foglalkozni azzal, hogy hol vannak a hiányosságok a, az irányelvek átültesztésében, vagy a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban, és akkor mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy ezeket a hiányosságokat meg lehessen szüntetni. Ha például azt nézzük meg, hogy az európai jogszabályokkal kapcsolatos ellenőrzés hogyan valósul meg a pihenő idő kapcsán. Hát most egy év után sírnom kell, ha látom, hogy hol tartunk. Fel kell ismernünk, hogy itt cselekedni kell. És most nem arról szól, hogy mindig csak örüljünk annak, hogy jaj, milyen gyönyörű kis jogszabályokat alkotunk, hanem újra és újra rá kell kérdezni kritikusan, hogy szükség van erre, valóban európai szinten kell ezt vagy azt szabályozni. És hogyha végül arra jutunk, hogy igen, csak európai szinten lehet megteremteni a megoldást, és hogyha ezután a tagállamok ezt az európai megoldást nem alkalmazzák a gyakorlatban, akkor nekünk nagyon intenzíven kell ezzel a problémával foglalkoznunk. Ugyanis itt vannak az okai annak, és ez már tulajdonképpen a következő téma, amit az előbb már említettünk, az emissziók kérdése a közlekedés területén. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az egész világon a közlekedés az a terület, de különösen Európában van ez így, amelyik, a, ahol a legnagyobb ütemben nő az emisszió tehát az ipar és az egyének is nagyon sokat ruháztak be az emissziók csökkentésébe. De minél többet tesznek, annál drágábbá válnak a beruházások. És végül mi történik? Az összes ilyen megtakarítást gyakorlatilag az emisszió növekedése úgymond felzabálja a közlekedésben, ugyanis folyamatosan nőnek a nő a károsanyag kibocsátás. Ezért nem lehet mit nagy megelégedetten, vidáman nézni, hogy milyen szép kis jogszabályokat alkotunk. A közlekedés volumene folyamatosan bő, dő, bővül, és nagyon célzottan kell vitáznunk arról, hogy olyan tudnánk a közlekedésben valóban és következetesen jelentősen csökkenteni az emissziókat. Foglalkoznunk kell a városi közlekedéssel, meg kell néznünk, hogy mi a hely, hogyan tudnánk javítani a fogyasztók tájékoztatását. Azután itt van a Single Sky, az egységes égbolt. Itt is a tagállamok nem lépnek tovább. És a külső költségek a költségek internalizálása kapcsán is a tagállamok azok, akik blokkolják, az, meg átolják az erőfeszítéseket. Itt van az ügynökségek kérdése. Szükség van ezekre. Vagy olyan a brit kollégám is, mint mondja, a nélkülözhetőségüket kellene inkább megvizsgálni. Meg kell nézni a kritikus oldalról is ezt a kérdést. A tagállamok nagyon sokat tudnának megtakarítani a személyzet, a munkatársak számának tekintetében. De hogyha megmarad e, ez a munkatársi szám az ügynökségeken, akkor a problémát nem Európában kell keresni, hanem a tagállamokban. Azokban a tagállamokban, akik e, újra és újra olyan jogi helyzeteket teremtenek, vagy úgy gondolják, hogy csak ők, és egyedül ők e, tudják ezeket a struktúrákat tovább megőrizni. Ami az Európai eh, Vasúti Ügynökséget illeti, hogy erre feltétlenül szükség van, azt hiszem ebben egyetértünk. Eh, nem tudom, hogy a nyári szabadság alatt utazott-e valaki vasúton, eh, ha igen, akkor valószínűleg az ilyen embereknek szívügye a vasút, és aki vasúton jár dolgozni, hát annak mindenképpen nagyon nagy szüksége van a vasútra. Köszönöm, csak emlékeztetném a kedves képviselőket, amikor elkezdek kapálózni a kalapáccsal, nem akarok senkit fenyegetni, csak szeretném emlékeztetni önöket, hogy lassan lejár a felszólalási idejük. Störks úr! Köszönöm. Azt hiszem, hogy a legtöbb dolgot már elmondták a kollégák. A legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb a fenntarthatóság és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy itt nagyon világos a kapcsolat a gazdaság és a közlekedés, a mobilitás között. Ha megnézzük, hogy a válság, a gazdasági válság mit jelent a közlekedés, a mobilitás számára, akkor látjuk, hogy elég drámai a helyzet, ugyanis csökken a közlekedés, visszaesik a közlekedés, és gondoskodnunk kell arról, hogy ugye a fenntarthatóság számára azt jelenti, hogy meg tudjuk őrizni a közlekedési áramlatokat, mert hogyha ez nem marad meg, akkor a gazdaság sem tud jól működni. A közlekedés volumene meg kell, hogy maradjon, ez a következő években remélhetőleg így lesz, hm, úgy annak köszönhetően, hogy javítani tudjuk a hatékonyságot infrastruktúráról, a transeurópai házatokról sokat beszéltünk. Azt hiszem, hogy a másik kapcsolat, amit meg kell vizsgálnunk, és ahol egy jelentést is kellene készítenünk majd a fehér könyvvel kapcsolatban, eh, az az új eh, politika kapcsán a belső piachoz fűződő eh, kapcsolatok a légi közlekedés, ez megint egy más dolog, ahogyan Lichtenberger kollega is ezt mondta, a tagállamok lehet, hogy nem akarnak egy egységes közlekedési belső piacot. Nagyon nehéz itt mindig megegyezést elérni, és a tagállamokra szükség van ahhoz, hogy javítsuk eh, a hatékonyságot. Ehhez mindenképpen szükség van a közlekedési szolgáltatások eh, kapcsán is az egységes eh, belső piacra. Itt most mindegy, hogy szociális, fiskális vagy környezetek kapcsolatos szempontokat kell, vagy problémákat kell megoldanunk, ezt a következő húsz évre ez elég sok nagy munkát ad nem szabad szem előtt évesztenünk a közlekedés biztonság kérdését sem az Európai Unióban, ez az egyik legfontosabb halál ok, és azt hiszem az Európai Unió túl keveset tesz, és azt is túl lassan. Új cselekvési programokra van szükség, amelyeket gyorsan meg kell valósítani, a best practice, a legjobb gyakorlattal, vagy mindegy, hogy hogy, de itt drámai módon, vagy radikális javítani kell ezeket a számokat az egész infrastruktúra, infrastruktúra a transzeurópai hálózatok kapcsán is eh, nagyon sok munka vár ránk, a prioritásainkat meg kell határoznunk eh, majd, és el kell készítenünk a fehér könyvvel kapcsolatos jelentést, eh, a tanácsot is bele kell vonnunk majd egy nagyon alapos vitába. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr! következő hónapokra, évekre próbáljuk meghatározni a közlekedés politikai prioritásokat. Sok mindenről beszéltünk már, de vannak még mindig olyan vonatkozások, amelyeket meg kell vizsgálnunk, különösen az, a közle, légiközlekedés biztonságára vonatkozó európai rendelet. Holnap a svéd elnökséggel is fogunk erről egyeztetni. Szeretnék megosztani önökkel egy gondolatot. A mi feladatunk az, hogy a repülés irányítás reformját megvizsgáljuk, illetve a Single Sky Europe irányelvet, illetve kérdéskör, de a Cesar-ra nincsen kihatásunk. Ami az egységes égboltot illeti, ezzel kapcsolatosan talán fel tehetjük azt a kérdést, vagy kérhetjük, hogy az ezzel kapcsolatos előrehaladásról is beszámoljanak számunkra a felelősök. A Galileónál felmerültek bizonyos nehézségek, ez is bizonyítja, hogy ilyen nagyszabású közös kezdeményezések európai támogatást érdemelnek. Következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Igen, Köszönöm. Szeretnék még egyszer szólni a prioritások kapcsán arról, hogy amit most építünk, most indítunk el, vagyis a közös tengeri közlekedési tér, ennek is volt egy olyan fejezete ezen a nyáron, amelyel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy figyelembe kell venni más területeket, más partvonalakat is. Ez egy nagyon fontos kérdéskör. Nagyon lényeges, hogy fel tudjunk vetni olyan kérdéseket, amelyek a közlekedéshez, a közlekedés biztonsághoz kapcsolódnak a tengeri közlekedés tekintetében, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tehetünk valamit, hogyan tudunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal európai szinten. Azután, ami a légiközlekedés biztonságát illeti, itt is nagyon fontos volna, hogyha az Európai Bizottság visszatérne arra a témára, hogy hogyan tud kommunikálni az állampolgárokkal, nem csak a légitársaságok csődbe menetelével kapcsolatosan, hanem az is lényeges, hogy Beszéljünk például a szolgáltatások piacáról, ez is felvet nagyon sok problémát, de tovább kell mennünk az utas jogokon, hanem figyelnünk kell a szolgáltatások minőségére, színvonalára. Fontos volna, hogy a parlament vitát folytasson a szolgáltatások szükséges színvonaláról. Szeretnénk fenntartani a városi közlekedésre vonatkozó vitát. Ez áll a legközelebb az állampolgárokat foglalkoztató ügyekhez. Logisztikai aspektusokat kell megvizsgálni, olyan aspektusokat, amelyek a kerékpáros közlekedésre vonatkoznak, gyalogos közlekedésre, stb. Végül pedig beszélni kell az, a közúti biztonságról is, a jó gyakorlatokról, a parlamentben két függőben lévő téma van, amelyek eh, ehhez kapcsolódnak. Több éve foglalkozunk ezekkel, nem csak a jó gyakorlatokkal kell foglalkozni, hanem a jogszabályokról is úgy, mint a sebességkorlátozás tekintetében, egyéb tekintetekben, hiszen a gyorshajtás a legnagyobb probléma. Tudom, hogy nagyon sok konfliktust kiváltanak ezek a kérdések, de nagyon fontos, hogy legalább szembenézzünk ezekkel a kérdésekkel, és hogy büntethetővé tegyünk bizonyos cselekményeket holnap a svéd elnökség gondolom megszólal ebben a tekintetben is. Felül kell vizsgálni a 2010-es célkitűzéseket, hiszen ebben az értelemben teljesen egyetértek Hualavi úrral, hogy erőfeszítéseket kell tenni. Ne feledkezzünk meg az idegenforgalomról sem, ennek is egy jogalapot kell találnunk. Az alkotmány erre a alkalmas volna, e, de mindenképpen a szakbizottságunknak ki kell dolgoznia egy idegenforgalmi dossziét is, és ez alapján dolgoznunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hat felszólalónk van még hátra. Úgyhogy kérem a képviselő urakat és hölgyeket, hogy minél rövidebbre fogják Foster asszony. Köszönöm, elnök úr. Én a magam részéről nagyon rövid leszek. Sokan beszéltek már Herrafter úr kérdéseiről. Ha megnézzük a prioritásokat, tekintsük át, hogy hogyan és állunk jelen pillanatban. A kedvenc témám ismét a légi közlekedés, erről már beszéltem nagyon sokszor. Ez az egyik legfontosabb prioritás, vagyis hogy ne szabályozzuk túl ezt a területet. A költségvetési vitával kapcsolatosan már elhangzott, hogy mindannyian tudjuk, hogy a gazdaságaink nagyon nehéz időszakot élnek át. És éppen ezért nagyon körültekintően kell eljárnunk a pénzköltésben, legyen ez az európai költségvetés vagy a nemzeti költségvetések kérdése. A légiközlekedés minden európai ország számára nagyon fontos gazdaságilag, nagyon nagy költségeket jelent ez, de Vera asszony is beszélt erről, hogy az ISZ-tól holnap itt lesz a képviselő Patrick Gudo, és ezek a költségek, ezek a nemzeti költségvetésekben is megjelennek, a, például a biztonsági költségek formájában, és ezekről majd beszélünk a későbbiekben. Fel kell ismernünk, ezt most már a bizottságnak mondom, hogy a gyártói oldalt is meg kell vizsgálnunk. Nagyon fontos iparág ez, magasan képzett foglalkoztatást biztosít, nagy gyártóipar kapcsolódik a légiközlekedési ágazathoz, és gondosan kell eljárnunk, nem szabad kárt okoznunk ezeknek az iparágaknak, el kell globális szinten is tudnunk adni ezeket a termékeket. A bizottságot és a szakbizottságot is arra kérem, hogy ezeket a kérdéseket vegyék napirendre. Nagyon lényeges kérdéseknek tartom ezeket. Fontos, hogy konstruktív vitát folytassunk a közlekedés jövőjéről. Persze figyelembe kell venni a környezetvédelmi hatásokat is, erről már sokat beszéltünk. Nem csak a légi közlekedési iparról beszélünk, azt is vizsgálnunk kell, hogy a tengeri közlekedést ezt hogyan érinti, ez is egy óriási ágazat. Én körültekintésre szeretnék inteni mindenkit, hogy milyen irányba navigáljuk ezt a vitát. A következő hónapokban legyünk körültekintőek és megfontoltak. Vandelen úr. Köszönöm, Több kollega beszélt már az ellenőrzések kézben tartásáról. Itt ennek a jogalapja már megvan. Egy elemmel szeretném még gazdagítani ez ezzel kapcsolatos vitát. Tisztességes módon kell végezni az ellenőrzéseket. Úgy gondolom, hogy több ágazatból is érkeztek olyan jelentések, miszerint külföldiekkel máshogy bánnak az ellenőrzések kapcsán több országban, mint a saját állampolgárokkal, ezért fair, tisztességes módon kell, hogy végezzék mindenütt az ellenőrzéseket. A következő biztonság kérdése jogosan beszélt erről több kollega. Én még egy konkrét elemet szeretnék megemlíteni, a kommunikációt. Nagyon fontos, hogy a különböző közlekedési módzatok között jó legyen a kommunikáció, és a belvízi hajózás kapcsán még nagyon sok a lehetőség, az áruszállítást a hajókon, a bel vízi hajókon, a folyókon erősíteni kellene. Tudjuk, hogy évente több tucat baleset történik, csak amiatt, hogy más nyelven beszélnek a hajókon, van akik németül, van akik más hajókon franciául, és a meg nem értés miatt sok a baleset. Ezért a biztonság kapcsán, a belvízi hajózás kapcsán a nyelvi egységesítés kérdéséről is beszélnünk kell. A kollégám említette az egész klíma problematikát. Valóban az a helyzet, hogy a közlekedés az egyik leginkább szennyező ágazat Európában, ugyanolyan magas szinten szennyez, mint az ipar és ezért távlatosan sok lehetőségünk van a javításra, vissza kell szorítani a nitrogénoxidok, a NOxok emisszióját is. A legnagyobb probléma éppen az eh, NOx, a nitrogénoxidok eh, emissziója, ezért eh, itt néhány biztató kezdeményezés született, de ezek nem kaptak elég figyelmet. Egy felhívást intéznék valamennyiünkhöz. közmi. politikusok vagyunk, irányító emberek, ezért nem csak a szabályokat kell megalkotnunk, hanem azon is gondolkoznunk kell, hogy hogyan tudnánk tovább javítani a világot. És egy példáját szeretnék most a másik oldalon is tartani szerintem éppen, hogy kritikusabbnak kell lennünk, el kell gondolkoznunk azon, hogy valóban Mm, szükség van-e még újabb és újabb jogszabályokra, még sok-sok szövegre, betűre? Mi ezeknek a hozzáadott értéke? Mi a jó abban, hogyha még több szabályt, még sok, sokkal több döntést hozunk? Meg legyünk kritikusak magunkkal kapcsolatban is, és időként tegyük fel a kérdést, hogy nem elég már az a jogszabály, amit megalkottunk? Azt hiszem, hogy erre is szükség lenne erre a megközelítésre. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy megemlítsek valamit, amit fontosnak tartok hosszú távon legalábbis, hogy milyen sokáig tartanak bizonyos erőfeszítések. A 2010-es célokra vonatkozó kopenhágai fehér könyvre is gondolok. Fontos kérdések ezek, nagyon nagy hatással van ránk a gazdasági válság is, ezért nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk az eseményeket, és lerövidítsük az átfutási időket, vagyis hogy mennyi ideig tart bizonyos válaszokat megadni kérdésekre. Nagyon kevés témáról tudtunk eddig egyeztetni, különösen ha ezt összevetjük azzal, hogy mi mindenről kellett volna. Ami pedig a biztonsági ellenőrzéseket és a környezetvédelmi ellenőrzéseket illeti, amelyeket a közhatóságoknak kellene elvégezniük. Szeretnék többet hallani a köz és a magánszféra partneri együttműködéséről is hiszen ez is egy módja annak, hogy gyorsabban elinduljanak projektek, és ezt figyelembe kell vennünk a pénzügyi helyzetünk összefüggésében. Nagyon fontos volna egy olyan kultúrát kialakítani ebben a bizottságban, az Európai Bizottságban és a parlamentben, amely azon alapul, hogy elindulunk afelé, az elgondolás felé, hogy együttműködnénk a magánszférával talán ki lehetne alakítani egy európai alapot, amely a közlekedési és idegenforgalmi eh, projektek megvalósításával foglalkozna, akár önállóan, akár magántőkét bevonva. Ennek az volna a célja, hogy bizonyos eh, közmunkaprojektek, eh, illetve közcélú projektek megvalósulhassanak, vagy legalábbis korábban indulhassanak el, tehát inkább előbb, mint utóbb. És ezzel is életet leheljenek a halódó gazdaságba, vagy legalábbis gyengelkedő gazdaságba. Ez sokkal fontosabb, mint különböző irányokban minden területen ellenőrzést gyakorolni a magánszféra felett. Valahogyan én így gondolkodom a projektek felgyorsításáról. Tuszesz úr. Köszönöm, ami a gazdasági fejlődést illeti ennek az egyenletlenségeit, és azt, hogy egy óriási válságot élünk át. Mindez azt jelenti, hogy nagyon nagy nyomás alatt vagyunk, amikor a 27 tagállamnak megállapítania. Ez a valóság. Valamilyen módon ez már megnyilvánult az előző felszólalásokban is. Nemrégiben beszéltünk az előirányzatokra vonatkozó tervezetről, arról a felelősségről, amelyet szakbizottságunk visel. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nem tudunk bizonyos költségeket biztosítani olyan projektek számára, amelyek 2010-ben indulnának, például a Portugália, Európa, tengely, az Írország Benelux tengely, amely a keleti vasútvonalakra vonatkozik, illetve bizonyos tengeri útvonalakra. Ezekre valóban szüksége van Európának, Európa népeinek. Olyan tény ez, amely azt is tükrözi, hogy nagyon nagy fontossággal bírnak ezek a problémák, és úgy gondolom, hogy mindenki egyetért kiindulási pontjától függetlenül ezekben a kérdésekben stratégiai fontosságú terület a közlekedés a gazdasági fejlődésben minden országban. Az adatokat ismerjük, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Mit is akarok mondani? Időről időre olyan szabályozókat fogadunk el, olyan szabályozásokat, amelyeknek az eredményét sem az Európai Bizottság, sem az Európai Parlament nem ellenőrzi aztán. Azonnal befejezem, elnök úr, bár az Európai Bizottság kötelezettsége, hogy a belső hajózható vizekről az ötödik jelentést megjelentese. Most 2009-ben vagyunk, és még csak 2005-ben született egy jelentés, egy öt éves késéssel fognak beszámolni az eredményekről, az öt évvel ezelőtti eredményekről, és lezárom a felszólalásomat a következőkkel. Arra kell összpontosítanunk a figyelmünket, hogy mit szeretnénk az asztalra letenni az Európai Parlament asztalára, ezek a munkavállalókkal kapcsolatos problémák. a környezetvédelmi és általában a biztonsági területeken. Köszönöm. Köszönöm. Oki úr. Ogias úr. Grazie, Presidente. Colgo volentieri su... Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel válaszolok felszólítására, hiszen arra kért fel minket, hogy a közlekedési prioritásokról beszéljünk. Ez olyan téma vagy olyan témakör, amely igazán érinti az állampolgárokat, a társadalmi beilleszkedést, a gazdasági integrációt. Különösen jó magam, Európa egészét képviselem, de mindannyian tudják, hogy ugyanúgy, mint Ön egy szigetről származom, Szardiniáról. Szicília mellett ez a földközi tenger legnagyobb szigete. Az ön szigete után ez a második legnagyobb sziget az Európai Unióban. Szicília és Szardinia összesen 13 millió ö, lakossal rendelkezik. Két régió ez, ez az a két régió Európában, ahol nincsenek autópályák. Szardinia másfél millió lakosával nincsen összekapcsolva az európai közúti hálózattal, illetve vasúthálózattal. Az én célom az, hogy előmozdítsam ennek a témának az érvényesülését a fehér könyv összefüggésében, bizonyos európai régiók elszigetelődnek, és ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Ezekben a régiókban az európai szakpolitikák feltételezett előnyei hátrányá változnak, hiszen a gazdasági helyzet olyan, hogy hatékony vasúti rendszerre volna szükségünk, ezzel is csökkentve a környezeti költségeket, emellett, illetve ezzel szemben nekünk többlet költségeink keletkeznek. Hogyha lehetőséget akarunk adni állampolgárainknak, nem csak kötelezettségeket, akkor valamit tennünk kell, elnök úr. Köszönöm, Ugályesz úr. a, hogyha valaki meglátogatta az Amfi teátrumot Szardinián, az én vagyok, úgyhogy én ezt nagy becsületben tartom, Higgins úr. Köszönöm szépen, nagyon izgalmas ez a vita, de állandóan visszatér a közlekedés út biztonsága, és az e-call rendszer, ugye arról volt szó, hogy 2006-ra már felállítják ezt a ö, rendszert. Ez egy nagyon egyszerű módszer lenne arra, hogy az összes érintett ö, szerveket értesítsék, hogy hol történt pontosan ö, egy baleset. Tehát a mentőket, a rendőrséget. Ugye, gyakran van úgy, hogy egyszerűen egy súlyos balesetnél egyszerűen pillanatokon múlik, hogy megmenthetők-e az embereknek az életei. Na most 27 tagállamban tulajdonképpen 27 országban van szükség erre, de 6 ország, köztük az én országom is, nagyon hátul kullog a megvalósításban. Ezért le, lenne arra szükség, hogy nagyon szigorúan ellenőrizzük, hogy minden ország megfelelő lépéseket tesz. A másik pedig a bioüzemanyagok elterjesztését szeretném propagálni reagálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kiváló alkalom, hogy megbeszélést folytassunk. Egy nyitó megbeszélést, hogy milyen prioritásokat támogassunk az elkövetkezendő években. Különösen a Reuters úr előadásából kiindulva mondom ezt, és én azt mondom, hogy egy igen hosszú felszólaló listát látok itt magam előtt, tehát ez nagyon sikeresnek is mondható egyben. Tehát most meg ránéztem a koordinátor kollégákra, és azt hiszem, hogy az a mi dolgunk, hogy az önök által előadott ötleteket tovább kell ö, taglalni, és végül is egy szakbizottsági, illetve parlamenti állásfoglalást ö, hozzunk létre ezekből, és 2010 végére nagyon konkrét javaslatok szülessenek. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos eszmecsere tehát, és eszmecsere volt. A következő napirendi pontra térünk át, ez pedig a turisztikai bizottsággal való eszmecsere. Valton úr itt van, igen. Azon kívül, tehát Ortun Evas úrral jövünk, illetve ülünk le a tárgyaló asztalhoz, és most pedig a DG Enterprise, tehát a vállalkozási DG nevében hallunk egy előadás. Orton úr, tehát önnek adom át a szót, és köszönjük, hogy megtisztelt jelenlétével ma délután minket. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök. Nagy örömmel fogadtam el a meghívásokat. Nagyszerű alkalom ez, hogy az új törvényalkotási ciklust ezzel kezdjük. Szeretném az alábbiakat megbeszélni önöket. Elnézést, mondja az elnök. Aki el akar menni, kérem, hogy csöndben tegye ezt és hogyha tárgyalni akarnak egymással, azt az ajtókon kívül tegyék meg. Apollo Costa és én sem tűrjük el, hogy adhok eszmecserékre kerüljön sor, amikor valakinek fölszólamlási ideje van. Tessék, Orton úr! Köszönöm szépen, tehát nagy örömmel fogadtam el ezt a e, nyitóülést, ha úgy tetszik, és szerintem az elő adásom az kb. 15 perces lesz, és úgy gondolom, hogy jó dolog, hogyha figyelembe veszik, hogy ezek közül igen sokan újak, nem csak a parlamentben, hanem ebben a szakbizottságban is. Ezért három fő kérdéskört kellene érintenünk. Egyrészt emlékeztetnék arra, hogy a turizmus mennyire fontos gazdasági és társadalmi fontossággal bír. A másik a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos kérdések, tehát a jelen és a jövőbeni kompetenciákra gondolok, amely a turizmussal kapcsolatos. És a harmadik pedig, a harmadik téma, az lenne, hogy a turizmussal, az idegenforgalma kapcsolatban az Európai Bizottság, az Európai Bizottság milyen lépéseket tervez, illetve milyen lépéseket folytat már is. A TREN titkárság, a TREN titkárság, elnézést, a TREN titkárság ma jutatott el önöknek egy kis csomagot, amelyen az egy logó is található, amely az egyik előkészületi fázisban levő projektnek a, a logója. Az ez az európai célállomások kiválósági programja, ennek a logójáról van szó, és örömmel állok a kérdéseik elé is ezekkel kapcsolatban. Először azt említeném, hogy nézzük meg a turizmus milyen fontossággal bír. Ez nem olyan nyilvánvaló egyébként. A turizmusnak ugye az úgynevezett hospitalitási szektor az alapja, tehát a, a, a az utaztatás, azután az elszállásolás, tehát a hotel szakma, amely az európai GDP majdnem 5%-át adja és egyben a, a munkahelyek 5-6%-át biztosítja Európában. Azután vannak úgynevezett indirekt turizmus szakmák vagy ágak is, például bizonyos épít, eh, tehát az, épi, eh, az építési ipar bizonyos szektorai, azután a közlekedési ipar eh, bizonyos részei indirekt turizmus által kb. 10-11 százalékot jelentenek a GDP szempontjából. Nagyon fontos tehát említeni, hogy ez a második, az európai gazdaság második legfontosabb szektora a áruelosztás után, amely önmagában 11 százalékot képvisel. Tehát gazdaságilag még fontosabb, mint akár például a a, a, a gépipar mondjuk. Tehát éppen ezért a turizmusnak meg kell teremteni a megfelelő politikai elismertségét is. Most Európa, mint cél terület is rendkívül fontos, nem Európán belüli turizmus és világturizmus szempontjából is. És egyébként ebből a szempontból Európa a világ legfontosabb turisztikai destinációja, és ha nem európai utazásokat figyelembe veszük, kb. 50 millió turista utat számolunk, majdnem 400 millió érkezést sel büszkélkedhetünk. De nem csak gazdasági, hanem társadalmi kihatása is van a turizmusnak amennyiben ö, megfelelően ö, menedzseljük és fenntarthatóan kezeljük, akkor nagyon fontos egyéb EU-s célkitűzések ö, a gazdasági növekedéshez hozzájárulhatnak, és egyéb célkitűzések eléréséhez hozzájárulhatnak. 2008-ban a krízis elindulásakor is még pozitív növekedési mutatókkal rendelkezett a turizmus, és ezáltal a regionális, szociális kohézióhoz hozzájárul, és segít kihasználni Európa rendkívül ö, nagy természeti és kulturális gazdagságának kihasználását. A, ugye a turizmus 80%-a a szabadidős turizmus, amelyet az UN tehát az ENSZ tulajdonképpen az emberi alapjogok egyikeként ismer el, tehát az embereknek joguk van mozogni, <clears throat> utazni. Tehát nézzük most meg, hogy az EU-nak milyen kompetenciái vannak a turizmus területén. Nagyon fontos változások korában élünk, ugye a Lisszaboni tehát jelenleg még a nizzai szerződés alapján beszélhetünk a dolgokról, de a hamarosan elfogadandó Lisszaboni szerződésben még fontosabb szerepe lesz. Ugye a 3 per 1 per U paragrafusra gondolok, amely alapján a turizmussal kapcsolatos bármi nemű projektnek egyenlő elbírálásban kell részesülnie. Ö, Ugye itt a turizmus az úgynevezett harmadik kompetencia csomagba tartozik, eh, ahol a szubszidiaritás elvét maximálisan figyelembe kell venni, és a speciális jog alapról is szót kell ejteni, ugyanúgy, ahogy a dipar esetében, vagy szociális, kulturális oktatás ö, tekintetében is, ugyanígy a turizmus tekintetében is ezt kell tennünk. Tehát úgynevezett minősített többségben és együttdöntési eljárásban tudunk a turizmusra ö, nézve határozatokat hozni Tehát ma délelőtt megkapták ezt a csomagot, amelyben az alapvető politikáinkat találhatták meg. Két kommunikét, az egyik 2006 márciusi, a másik pedig 2007 novemberi kommunikét is megtalálják, ahol nagyon egyszerű célokat fogalmaztunk meg, de ugyanakkor nagyon komplexen is, vagyis, hogy előmozdítsuk és e, megkönnyítsük az európai turizmusipart, másik pedig a turizmusnak a felvirágoztatását tűzzük ki célul. Három fontos cselekvési területünk van. Az egyik a turizmus integrációja minden relevánt EU politikába, és a pénzügyi eszközökbe. Tehát itt nem direkt kompetenciáról van szó, de igen sok EU politika nak van közvetett hatása a turizmusra az is fontos, hogy nehogy blokkoljunk bármilyen más irányból érkező és a turizmusra vonatkozó iniciatívát, kezdeményezést, tehát ennek a megelőzése, megakadályozása rendkívül fontos. Hogy ezen felül 2000 óta, illetve a jelenlegi pénzügyi perspektívák szerint is a turizmus prioritásként szerepel a legtöbb EU pénzügyi eszközünkben, a szociális alap, a kulturális alap, a regionális alap, a hetes keretprogram, a K plusz F, a Leonardo da Vinci programokban, tehát ezekben mindenütt nagyon előkelő helyet foglal el a turizmus fejlesztése. Azon kívül a magánszektort is bele akarjuk venni a turizmus fejlesztésbe. A második cselekvési terület az, a, a fenntarthatósága a turizmusnak ezzel kapcsolatos. Tehát, mert a fenntarthatóság és a, a versenyképesség gyakorlatilag ugyanannak az éremnek a két oldala. Nem lehet egymás ellenőket kiátszani, és éppen ezért fejleszt fejlesztettünk ki három területen különleges cselekvéseket. Az egyik a fenntartható destinációk projektje, hiszen a turizmusnak a a, a produktuma, a termékei végül is a destinációk szintén csapódik le. Akkor a másik a fenntartható régiók megalkotása, illetve fenntartása, hiszen már 30 ilyen régió van, eh, ahol nagyon jó fenntarthatósági programok működnek, akkor az Éden eh, destinációs program igen, jól inf- sok információt tartalmaz erről a csomag, ahol ugye tenderkírások vannak a szippel kapcsolatban, azon különféle hálózatokról van itt szó, tematikus hálózatokba osztjuk a destinációkat, és most azonosítjuk a menedzsment eh, eszközöket, amelyek lokális szinten segítenek eh, eme projektek megvalósításában. A fenntart hatóságot ugye három pilléren keresztül közelítjük meg, nem csak a környezetvédelem szempontában, hanem a, a, abból a szempontból is, hogy tehát a gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi pillért egyaránt ö, figyelembe vegyük. Az egyes vállalatoknál az úgynevezett vállalati ö, f, ö, szociális vagy társadalmi felelősséget akarjuk erősíteni, ö, a, egyébként ez is az én asztalomhoz tartozik, azért is említem. Elfelejtettem azt említeni, hogy a destinációs hálózatokon belül egy előkészítő munka indult már be 2009-ben, nevezetesen a úgynevezett vasfüggöny nyomvonal fejlesztése, Erről is lesz holnap szavazás. És a harmadik pillér tehát az, hogy a, turi, a turizmus is legyen föntartható, tehát felelősség teljes turista viselkedésmódra kell rávenni a turistákat, tehát ide tartozik például a gyermekek szexuális kizsákmányolásának a tiltása, a munkahely, tehát a munkavállalók kihasználása, kizsákmányolása, stb. stb. És a harmadik eh, előzetes cselekvés parlamenti jóváhagyása után most egy olyan programot dolgozunk ki, amit Kalipszónak hívünk, Kalipszó programról beszélek, és ezen belül eh, feltérképezik a különféle tevékenységeket. Az a célja, hogy a speciális célcsoportok cseréjét segítsük elő a holt szezon során, mert ugye a turizmus egy szezonális ipar, és megpróbáljuk tehát a holt szezonokat kitölteni, például idősek, vagy nagyon fiatalok, 18-30 év körüliek, akkor az 55 éven felüli idősek, vagy 65-ön felüliek, attól függ, hogy nyugdíjasok vagy nem, és hogy már kapják el nyugdíjat, vagy nem, azután a, a különféle ugye 30 millió income. All these four target groups represent around 150 million 30 millió fogyatékosnak a, a holt szezon beli cseréjét is szeretnénk elő segíteni tagállamok közötti szinten. A, a harmadik cselekvési területünk arról szól, hogy a, a szociogazdasági, társadalmi gazdasági ö, ö, tudásbázist fejleszteni kell. Ebben még egy kicsit hátul vagyunk, hátra maradtunk, látjuk a statisztikáinkat, például 2006-2007-es keltezések, tehát nem elég frissek ahhoz, hogy ezekre építeni tudjunk. Gazdasági analízis szinte egyáltalán nincsen európai szinten a turizmusiparral kapcsolatban, vagy a turizmussal kapcsolatos gazdasági előrejelzések terén is le vagyunk maradva különösen ilyen periódusokban, amikor ugye hát egy depresszió vagy válság tapasztalható, 20 év óta először lesz egy tényleges turizmus érkezési csökkenés Európában. Több mint 20 éve nem volt ilyenre példa tudjuk, hogy Európa azért képes kitartani sokáig, de azért ez mégis rossz hír. A fórum után, ugye Bordó, a Bordói fórum után több akcióba, többféle akcióba léptünk, például egy felmérést finanszíroztunk, ez benne van a csomagokba is, ezt márciusban készítettük, arról szól, hogy 27 ezer európait kérdeztünk meg a turizmussal kapcsolatban. A jövő héten egy rövidebbet adunk közre, ott is 25 vagy 27 ezer európait kép kérdeztünk meg a nyári turizmusukról, és hogy mit gondolnak, hogy a belső kereslet hogyan fog alakulni. A harmadik pedig, hogy a kis és középvállalatok hogyan tudnak megküzdeni a krízissel, azon kívül versenyképességi felmérést vagy tanulmányokat is végzünk, és szeptember végén ezt is közreadjuk. Tehát itt rengeteg szociogazdasági információ forog és generálódik a munkánk nyomán, és október 9-én Brüsszelben lesz egy ezzel kapcsolatos szeminárium, amelyet természetesen önt elnök úr is meghívom, és remélhetően nagyon izgalmas fórum megbeszélésre kerül majd sor hiszen ez a turizmusnak, az európai turizmusnak nagy éves eseménye. Tehát ez az egyik gyengeségünk, hogy úgy mondjam. A másik pedig a Európa promóciója a külvilág felé, különösen Kína, Oroszország, India, Brazília és egyéb úgynevezett felemelkedőben levő országokra lenne szükségünk, hogy célozzák meg Európát, mint turizmus, turist, turisztikai destinációt, tehát egyre nagyobb aktivitásra van szükség Európa részéről, hogy ezeket az országokat ide tudjuk vonzani a turizmus területén. Ebből a célból Két-három évvel ezelőtt egy az Európai Turizmus Portált létrehoztuk, illetve finanszíroztuk, ahol az összes, az összes nemzeti turisztikai portált megtalálhatjuk, az angolt, a franciát, a spanyolt, mindegyiket, ez 2006-ban ö, ö, hát megújították, és most a napokban lát napvilágot egy újabb, frissített változata. Ezen kívül az úgynevezett éden destinációkkal kapcsolatos díjakra is gondolok. Ö, mm. a 22 díjazott éden destináció díjátadási ceremóniájára is a közeljövőben kerül sor. Tehát ez mindezzel annyit akartam elmondani, hogy a turizmus rendkívül fontos, nagyon sok minden, nagyon sok szálon dolgozunk, de úgy látjuk, hogy a turizmus még mindig nem kapja meg azt a politikai súlyt és tiszteletet, amit a gyártóipar például, és az ipar egész ágazatai Nos, összesen 15 emberrel dolgozunk, 10 adminisztrátor, 5 asszisztens, 15 ember végzi ezt a rengeteg munkát, és természetesen az iparral kell kapcsolatot tartani, a civil a e, szervezetekkel, a szakszervezetekkel, a régiókkal és a tagországokkal. Nagyon fontos ö, e, ö, e, szövetségi vagy együttes munka ez, ugye tehát a tagállamokkal és egyéb érdekelt felekkel kell állandóan egyeztetni, ami pedig a financiális oldalt illeti, ugye önöktől függtünk nagyon, mert 4-5 milliót költünk évente, elsősorban a a parlament három előkészítő tevékenységenek eh, köszönhetően kapjuk ezeket a pénzeket. Eh, egyébként szívesen megnyilatkozunk a itt felvetett módosító indítványokkal kapcsolatban, és az Éden eh, egynek a legutolsó éve lesz a jövő év, és 2011-ben a Kalipszó is befejeződik. Nem tudjuk, mi lesz utána, vajon mi a teendő utána a legfontosabb szolgáltatási prioritásunk, ugye nyilván az új bizottságnak is jóvá kell ezt hagyni, gondolom az új turisztikai biztos meghallgatásánál is föl kell vetni ezt a kérdéskört. Tehát szeretnénk bevég, befejezni, illetve kiegészíteni a jelenleg is futó programjaink, akcióink némelyikét. Szeretnénk uh, megerősíteni a ránk vonatkozó költségvetési sorokat, és szeretnénk a belső koordinációnkat a, uh, megerősíteni, ugyanígy különféle uh, főigazgatóságokkal ö, állandó kapcsolatban hálunk, de ugyanígy fontos az ipar szereplőivel is tartani a kapcsolatot, sőt elmélyíteni, jobban koordinálni jobb, ö, kell ezeket a kapcsolatokat, hiszen közös érdekeink vannak a promocionális oldalon, és végezetül szeretnénk erősíteni önökkel is, tehát a parlamenttel is a együttes munkánkat. A legfontosabb partnerünk a Transbizottság, de más szakbizottságoknak is, például az IMCO bizottságnak van kihatása a turizmusra, hiszen ők is egy direktívát dolgoznak ki, az ITRE bizottságra is utalnék, kutatási programokról van szó, azután például a klímaváltozás okán, vagy az élelmiszer címkézés okán a, a Környezetvédelmi Bizottsággal is fontos kapcsolatot tartunk fel. Ezekkel mind fontos, hogy fenntartsuk koordináltan ezeket a kapcsolatokat, és ezzel megköszönöm a figyelmüket. 20 percnél is többet beszéltem. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Orton úr. Köszönöm, amit elmondott. És eh, szeretném Ivandes Pascal urat kérni a néppárt nevében, hogy szóljon. Köszönöm, elnök úr, próbálok rövid lenni. És szeretnék eh, köszönetet mondani általánosságban eh, a többi csoportnak is, és először is az Európai Bizottságnak, és üdvözlöm önöket az idegenforgalmi politika világában. Lehet, hogy ez még korai, de meg kell várnunk a Lisszaboni szerződést, hogy szentesítse ezeket az eszközöket, de ezt már nagyon vártuk sokan, hiszen az idegenforgalom lényeges része bizonyos országok közlekedési politikának Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, hogyha az idegenforgalomról beszélünk nálunk, legalábbis ez az első számú iparág. És önmagában eh, bizonyára fontos eh, gazdasági szempontból, ezt a bizottság is bizonyára felméri, illetve a foglalkoztatási szempontból is nagyon lényeges, és emellett az Európai Unió integrációjában is nagy jelentőséget kap ez az ágazat. Meg kell vizsgálnunk, hogy mit jelent a különböző kultúrák integrációjában, a különböző kultúrák közötti ismerkedésben, a diverzitás biztosításában, a pluralitás biztosításában, a kultúrák gazdagságának megismertetésében. Ez az első térség a világon, amely turistákat fogad, és nagyon fontos a régi Európának, az öreg Európának a kapacitása, ezzel az óriási örökséggel, kulturális örökséggel, amelyen rendelkezünk, és amely nagyon fontos célpont a világ többi országa számára. Nagyon fontos elmélyíteni ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatát, és üdvözlöm azt, ahogyan megfogalmazza az Európai Bizottság ezeket a célkitűzéseket, ez nagyon észszerűnek tűnik, hiszen az integráció is nagyon lényeges a közösségi politikákon belül, az idegenforgalmi ágazat a fenntarthatóság szempontjából is nagyon lényeges, hogy ne csak konjunkturális, hanem állandó célkitűzés legyen az idegenforgalom fejlesztése Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban társadalmi szerepe van, szociális szerepe van az idegenforgalomnak, és ez a fenntarthatósággal is összefügg. Ez a ez bizonyára egy igen szezonális iparág, de minden esetre a szociális szférában is nagyon fontos, az idősek, a fiatalok turizmusában. És ez azt is jelenti, hogy fenn kell tartani például vendéglátó, illetve hotel infrastruktúrát, és másrésztről a turizmus egy szimbiózust is jelent a különböző kultúrák számára, tiszteletben kell tartani, ápolnunk kell ezt a gazdag örökséget, meg kell osztanunk, és meg kell ismernünk egymás nyelvét, és ez is egy óriási kulturális gazdagság. Ezek a politikák az alapjai ennek a kulturális örökségnek a fenntartásának. Most ugye versenyen kívül futunk, támogatjuk ezt a kezdeményezést, ez már bizonyára nyilvánvaló volt az elmondottakból, a legjobb időpontban jön, hogyha a Jóisten is megsegít minket, és a megfelelő ö, politikusok is ö, hozzájárulnak ehhez, akkor a Lisszaboni szerződéssel ez a fontos terület is nagyobb hangsúlyt kap. Köszönöm tehát a bizottság tájékoztatását. Gondolom, hogy nagyon sok alkalom lesz majd arra, hogy egy kicsit megrázzuk a kendőt a bika előtt, hogyha megengednek egy ilyen bika viador kifejezést, és hogy a munkánk előterébe kerüljön ennek az ágazatnak a fejlesztése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Dugandes Pascal úrnak. tika asszony következik. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először én is szeretném megköszönni a tájékoztatást a bizottság képviselőjének való igaz, elég ritkán tudunk ilyen eszmecserét folytatni. De azt hiszem, nagyon pozitívan kell értékelnünk, hogy ez most megtörtént, és a jövőben gyakrabban kellene beszélgetnünk, például az idegenforgalmi szolgáltatások kérdéséről is. A Lisszaboni szerződés a ratifikálás után, ha hatályba lép, nagyobb mozgásteret biztosít számunkra, és lehetőségünk lesz, több lehetőségünk lesz az intenzívebb, behatóbb vitákra, talán jobban tudjuk befolyásolni a turizmus fejlődését. Most egy kérdést is szeretnék feltenni. Véleményem szerint a turizmusban dolgozók számára támogatásokat kellene adni a strukturális alapokból. Láttam néhány jelentést az Európai Parlament különböző szolgálatai részéről, amelyek szerint túl kevés forrást használtak fel a strukturális alapok eszközeiből, túl keveset használtak fel az idegenforgalma fejlesztésére. Néhány ország a regionális fejlesztési programokhoz kap támogatást, vagy vesz igénybe támogatást. Más országok, eh, például Nagy-Britannia is eh, használtak fel eh, eszközöket, versenyképesség, a vállalatok versenyképességének az erősítésére, ismét az idegenforgalmon belül. Talán tudna ön nekünk néhány számot mondani, a tagállamok milyen százalékban, milyen arányban vettek igénybe a strukturális alapokból pénzeszközöket turisztikai fejlesztési célokra és a strukturális alapokból folyósított eszközök kihasználását az önvéleménye szerint hogyan lehetne optimalizálni. A turisztikai szolgáltatások minőségével kapcsolatban is szeretnék emlékeztetni valamire. Eh, kedves kollégák, egy közelmúltbeli statisztikai eh, statisztikában, amelyet az Európai eh, Bizottság készített fogyasztói panaszokról, azt olvashatjuk ezekben a statisztikai adatokban, hogy a közlekedés jelenti a legnagyobb problémát a fogyasztók számára. A panaszok 33%-a függ össze idegenforgalmi szolgáltatásokkal, illetve köz, közlekedés területén nyújtott szolgáltatásokkal. Azt hiszem, Tajani biztos mondta, hogy eh, hát minél többen utaznak, egyre több fogyasztó lesz tisztában a jogaival, és ez igaz, de tudnunk kellene válaszolni arra, hogy mit tegyünk ezekkel a panaszokkal, milyen intézkedések történnek, és ön eh, hogyan eh, szeretne nagyobb védelmet nyújtani az európai fogyasztók számára. Nem beszélhetünk az idegenforgalom fejlesztéséről anélkül, hogy ne tennénk emellé a jól fejlett, kiváló közlekedési szállítási infrastruktúrát, hiszen erre az idegenforgalomnak mindenképpen szüksége van. Hogyha például egy utazást akarok lefoglalni, akkor akkor jó lenne több közlekedési módot is igénybe venni, hogy hajóról átszállassak buszra, vonatra. Ezt a közlekedési módok együttes alkalmazását egy csomagon belül könnyebbé kellene tenni, hogy egyetlen egy foglalással lehessen egy ilyen komplet csomagot is megrendelni, amelyben vízi, vasúti, repülős és egyéb közlekedési módok is szerepet kapnak. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony következik. Nagyon köszönöm a bizottság képviselőjének, eh, amik, eh, amit elmondott. Egy dologra eh, szeretnék visszakérdezni, hiszen nagyon kevés időnk van már, már csak egy kérdésre van lehetőségem. A Lisszaboni szerződésről is említést tett a 185. cikk, ha hatályba lép, ennek kapcsán mit tervez a bizottság? Mit tesznek önök? Mire gondolnak, mit terveznek annak érdekében, hogy ezekkel az új, most már világosabban megfogalmazott jogokkal megfelelően tudjanak eljárni. A következő megjegyzésem. Egy kicsit hiányolom az éghajlatváltozás kérdéskörét. Itt az idegenforgalom kapcsán is beszélnünk kell erről, hiszen itt nem csak a tettese, hanem az áldozata is a klíma ezeknek a változásoknak az idegenforgalomban, és ezek a változások folytatódni fognak. Több tanulmányban van szó erről, de azt hiszem, hogy ezt egy kicsit jobban el kellene mélyíteni. És beszélnünk kellene arról, hogy milyen előkészítő intézkedésekre van szükség olyan régiókban, ahol, hát legyünk őszinték, melegedni fog az éghajlat, és nagyon forróvá válhat a klíma. A turizmus bizonyos területeken nagyon rugalmas, másért viszont nagyon lassan alkalmazkodik a változásokhoz. És ezzel rátérnék az úgynevezett szezonon kívüli időszakokra, elő-utószezon kérdésére. Jó lenne, hogyha azt mondanánk, hogy mikor az elő- és utószezonban nagyobb teret adunk a szociális turizmusnak. Sajnos vagy szerencsére azonban ezeknek az embereknek ezekben az időszakokban dolgozni kell, vagy a gyerekeik iskolába járnak, ezért nagyon nagy remények szakértőkkel beszéltünk ugyanerről a kérdésről, de a valóságban ez borzasztóan nehezen megy, hiszen az üzemek, a vállalatok fixen adják ki a szabadságot, és hát az emberek sokszor nem saját maguk dönthetik el, hogy mikor akarnak szabadságra menni. És ez különösen vonatkozik a gyerekekre is, akik ugyan jól profitálhatnának ilyen lehetőségekből, de hát hogyha iskoláskorú gyermekekről van szó, akkor kezdetől fogva már ezt elfelejthetjük túl nagy reményeket ébresztettünk talán um, ebbe a rugalmasítási gondolatban, hiszen ez a lakosság legnagyobb része számára nagyon nehéz. Itt most nem beszélek a nyugdíjasokról. A nyugdíjasok persze akkor utaznak, amikor akarnak, akár elő- és utószezonban is, de a gyermekes családoknak ez sokkal nehezebb megtenni. És végül még egy utolsó észrevétel. Az idegenforgalomban nagyon sokat küzdködünk a túl alacsony fizetésekkel, azzal, hogy nem tudják érvényesíteni a munkavállalói jogokat. És ezért is nagyon fontos, hogy dolgozzunk azon, hogy ez megváltozzon, minőségi turizmust akarunk, és ehhez hozzá tartoznak a jó és elégedett munkavállalók is nagyon intenzíven foglalkoztam ezzel a területtel. Még egyetemi tanulmányom során én is magam is dolgoztam az idegenforgalom területén, és azt kell mondanom, ez egy nagyon gazdag tárháza a kiváló munkalehetőségeknek. Köszönöm. Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak ezt a beszámolót. Világosá vált, hogy a turizmus egy nagyon nagy gazdasági ágazat, és ezt összhangba kell hoznunk a közlekedéssel is. Egész konkrét kérdéseim lennének, és ehhez elmondanám a következőt. Európában demográfiai változások tanúi vagyunk, az egész világon ez így van, egyre kevesebb gyermek születik és már most is tudjuk, hogy néhány területen az idegen forgalom még a korábbinál is inkább nagyon fontos foglalkoztatási lehetőséget adó ágazat lesz, különösen olyan régiókban, ahol eh, más gazdasági tevékenységre nem nagyon eh, lesz lehetőség. Nagy a kulturális sokszínűség Európában, eh, csodálatos tájak vannak, ezeket be kellene vonni az forgalomba. És itt jön a kérdésem. Beszélt arról, hogy fenntartható destinációkat akarunk létrehozni, hálózatokat, és most már 30 régió van benne ebben a hálózatban. Milyen kritériumokat alkalmaz? A vidéki területeket, vagy olyan területeket, ahol a jövőben nagyobb szükség lesz arra, hogy a megélhetés biztosítási miatt legyen idegenforgalom, ezeket is jobban be akarják -e vonni, és gondolni kell a szociális turizmusra, a fogyatékkal élőkre, akiknek az aránya nőni fog a lakosságon belül, és a fogyatékkal élők is szeretnének, vagy tudnának akár elő- és utószezonban igénybe venni utazási lehetőségeket. Az idegenforgalomban is rá kell állnunk arra, hogy nőni fog a fogyatékkal élők aránya. A bizottság hogyan kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel? Köszönöm, Meissner asszony. Ájjá, Szender asszony következik. Köszönöm, elnök úr, köszönettel tartozom azért, hogy meghívta az Európai Bizottság képviselőjét a második ülésére ennek a szakbizottságnak az idegenforgalom összefüggésében. Ez a szakbizottság általában elsősorban a közlekedéssel foglalkozik, ugye ez a második területünk az idegenforgalom. Ahogyan már kiemelték az előző felszólalók is, nagyon nagy jelentősége van az európai építkezés szempontjából az idegenforgalomnak. Előző felszólalók már kiemelték, hogy mely elemekből áll ez a folyamat. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy elismerték a bizottság részéről a javítási igényeinket. A krízis időszakában és annak összefüggésében ebben a pillanatban nagyon sok lehetőségünk van, ugyanakkor nagyon nagy hatással van erre az ágazatra a válság. Éppen ezért nagyon érdekes, ahogyan a bizottság felveti ezeket a kérdéseket, két alapvető elemre összpontosít, növelni kívánja a belső idegenforgalmat, az úgynevezett szociális idegenforgalmat, a különböző kiválósági központokkal, És a második elem, alapelem pedig, amire elsősorban összpontosítani kellene, és az erőfeszítéseinket erre összpontosítani, hogy Európa egy olyan célpont legyen, amely a vonzerejét a sokszínűségéből meríti. Nagyon fontos tehát a mobilitás, nagyon fontos része ennek. Beszélünk Kínáról, Brazíról, Brazíliáról. Szeretnék többet tudni arról, hogy az Európai Bizottság hogyan kíván a jövőben ezzel kapcsolatosan lépéseket tenni, hogyan tudunk a jövőben együttműködni. Azután ugye beszéltünk a különböző szakmák szakmai elismeréséről az idegenforgalom kapcsán, és ahogyan elhangzott, több területen nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak, fizetésekben, munkaszínvonalában, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a minőség fennmaradjon, és sőt, jobb, javuljon és úgy érzem, hogy az Európai Bizottságnak éppen ez a célja, vagyis hogy ebben az irányban tegyünk erőfeszítéseket, foglalkoztatás, képzés, stb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vlasto asszony. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék gratulálni a bizottság képviselőnek az elmondottakhoz, és nagyon örülök annak, hogy az idegen forgalom végre méltó helyet kap az európai politikában, majd nem utolsó sorban a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően is. Ez nagyon lényeges. Ahogyan a kollégák is elmondták, ezen a területen fontos hozzájárulást tud tenni a turizmus a gazdaság fejlődéséhez. A foglalkoztatás területén is sok lehetőséget rejt a különböző szintű képesítéseket megkívánó szakmák, munkahelyek területén. Itt a közlekedés, szolgáltató vállalatok hotelek építése, felújítása, számos munkalehetőség található ezeken a területeken. A kis és középvállalatok számára is nagyon lényeges, hogy létrejöjjön ez a gazdasági hálózat. A kultúra és a környezet területén is nagyon fontos szerepet tölt be az idegenforgalom. Véleményem szerint jobban kellene koordinálni a helyi önkormányzatok, illetve az Európai Unió között, és a mentalitáson is változtatni kellene. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy az idegenforgalom csak egy szezonhoz kötött tevékenység. Nem, ez egyáltalán nem így van. Az én városomban is nagyon változatos tevékenységeket szerveznek meg az idegenforgalommal összefüggően, az egész évre elosztva beszélünk kulturális turizmusról, sportturizmusról is, de ugyanakkor létezik az üzleti turizmus és a konferenciák, szemináriumok szervezése, ez is fontos része az idegenforgalomnak. Örömmel látom azt, hogy a bizottság eh, dolgozik és foglalkozik az idegenforgalom különböző területeivel, mert eh, a névgazdaság számára az idegenforgalom rendkívül fontos. Köszönöm, Kok kollega. Köszönöm Horton úrnak az elmondottakat, a beszámolót. Emlékszem még a választási kampányra, és arra, hogy mennyi hazugságot is elmondtak a polgároknak, közös tanulásra van szükség, közösen kell ünnepelnünk, dolgoznunk itt Európában, és ebben az idegenforgalom központi szerepet játszik ugyanúgy, mint az európai identitás kialakításában, amit valamennyien akarunk, tehát nem csak gazdasági kérdésről van szó, ez is hozzátartozik a turizmus feladatához. Üdvözlöm a szubszidiaritás tiszteletben tartását, és azt, hogy koncentráljunk az ifjúsági turizmusra. Én ezt kiegészíteném a gyermekkel, és azután idevenném az idősek, a fogyatékkal élők, illetve a szociálisan hátrányos helyzetűeket is, velük is kiemelten kell foglalkoznunk. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy vannak-e bizonyos normák, eh, szabványok, például az ifjúsági szállók számára. Jó, hogy eh, léteznek-e ilyenek? Köszönöm, Dieter. És végezetül én is szeretnék eh, Ortonónak mondani néhány dolgot. Bizonyos szempontból ez talán egy felhívásként is felfogható egy Ferduáé. Jó lenne, hogyha a képviselők időben jeleznék, ha hozzá akarnak szólni, hogy még én is észrevegyem, ha valaki szót kér. Tehát szeretnék egy kérdést felvetni, ez pedig az ipari örökség. Az ipari örökség olyan területeken, ahol Európában nagyon sok ilyen típusú emlék van, ipari létesítmények, műemlékek, amelyekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, akár hegyekben, vagy tengerpartokon legyenek, vagy tavak mentén ezek az ipari létesítmények. Persze én értem én, amit szépnek tartanak az emberek, azok maguk a hegyek és a tenger, de azért nagyon fontosak ezek az ipari, az ipari örökség emlékei, és ebben is nagyon gazdagok vagyunk ezt nem szoktuk a prioritások közé sorolni az idegenforgalommal kapcsolatban, pedig szerintem így kellene tennünk. A több képviselő is felvetette Tika asszony, Ayala Sender asszony különösen, említették a következőt. Az idegenforgalom kapcsán foglalkoznunk kell azzal a problémával, hogy nem csak a bérek alacsonyak, hanem a professzionalizmus színvonala is, eh, vagy az elkötelezettség szintje is alacsony. És jó lenne, ha lennének eh, kritériumok eh, szakmai képesítéshez. Néhány tagállamban vannak ilyenek, és jól is végzik a dolgokat. Más országokban ez egy katasztrófa egyetemi hallgatókat, diákokat dolgoztatnak, amikor bezárnak az egyetemek, akkor nyári munkán az alacsony fizetésért, szerintem ez a klasszikus példa, dolgoznak a diákok a turizmusban. Meg kellene tehát néznünk ezt az egész szociális környezetét is az idegenforgalomnak, amikor általában foglalkozunk ezzel. Azután itt van a fenntarthatóság kérdése, ezt többen kiemelték nagyon fontos lenne, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, hogy Európában, ahol sok helyen nincs a gazdáknak elég vize arra, hogy öntözzék a földeket, és ugyanakkor a golfpályákra meg csak dől a víz, és nő a fű. Portugália is ugye egy gyönyörű hely, Algarve szerintem egy nagyon szép hely volt, mindaddig, amíg valaki nem kezdte el ezt fejleszteni, elsősorban golfpályák építésével. Eh, hány golfpályára van szükség Európában? Hát feltenném ezt a kérdést is. A fenntarthatóság kérdése tehát eh, nagyon fontos, eh, különösen a helybeliek számára. Itt elhangzott, hogy fontos lenne többet együttműködni a helyi települési önkormányzatokkal, hiszen ő, ők tudják, hogy mire van szükségük, mi van ott helyben, mit akarnak mindenképpen megőrizni. Végül nem tudom, és most a kollégáimhoz fordulok, tehát nem tudom, hogy más országokban is megvan ugyanaz a probléma, mint az Egyesült Királyságban július 24-én, pénteki napon, amikor vége az iskolának, hirtelen az árak duplára emelkednek. Az történik, ugyanis, hogy a szülők ugye a gyerekeket elviszik szabadságra, nyári vakációra. Mit lehetne tenni, hogy az utazások olcsóbbak legyenek? Persze értem, itt mindent a kínálat és a kereslet szabályoz, de az árak alakítása olyan, hogy tulajdonképpen a szülőket arra biztatja, vagy bátorítja, hogy szegjék meg a szabályokat, és az iskola időben vigyék el nyaralni a gyerekeket. Nem tudom, hogy ez a probléma megvan e az egész Európai Unióban de én folyamatosan csodálkozom azon, hogy az én kormányom, mindegy, hogy milyen színű kormány legyen, soha nem gondolta arra, nem fette fel, hogy mi a korreláció a között, hogy sok gyereket kivesznek a, még az iskola vége előtt az iskolába, és akkor viszik el nyaralni, és nem látták, hogy ez hogyan korrelál azzal, hogy az iskolai végén égig szöknek az árak. Hát ezzel foglalkoznunk kellene. De a fő megállapításom. A szociális szempontok az idegenforgalomban dolgozók számára olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell. És nekem személyesen az lenne a legfontosabb, amit elmondtam, az e, természeti örökségünk mellett az ipari örökséggel is foglalkozzunk. És e, Kajcsek kollégámnak azért adom csak meg a szót, mert nagyon kedvelem. Köszönöm, elnök úr. ha a Simpsont láttuk volna tévében, de hát ez persze csak vicc, miközben itt az elnök urat hallgattuk. Egy kérdésem lenne. Az a 10 plusz 5 munkatárs a, ennél a DJ-nél, akit említett a bizottság képviselője, Nos, gondoltak-e arra, hogy kipróbálnak valami olyasmit, amit mi a Csehköztársaságban kipróbáltunk, egy ilyen satellite accountot. Azután még egy dologról szeretnék mondani valamit. Hogyha valaki az idegenforgalomban, ahhoz, hogy az idegenforgalomban dolgozzunk, ugye szükség van először is készségekre, képességekre, engedélyre, bizonyos országokban orvosi vizsgálaton is át kell esni, más országokban viszont egyáltalán nem szabályozott ez a kérdés. Nagyvárosokban például az idegenvezetőknek képesítéssel kell rendelkezniük. Jó lenne, hogy ezen a területen is egy létrehoznánk azonos környezetet, azonos szabályokat, egyenlő lehetőségeket. Az idegenforgalomban ahogyan ön is említett elnök úr, a brit példát, de azt hiszem Németországot, Olaszországot, Franciaországot is felhozhatnánk példaként. Ezekben az országokban látjuk azt, hogy az idegenforgalomban nagyon szokatlan körülmények között és munkaszerződések nélkül gyakorlatilag illegálisan foglalkoztatnak embereket, és ezen változtatni kellene. Nagyon gyakran foglalkoztatják eh, illegálisan a munkavállalókat az idegenforgalomban, és azután eh, nagyon rossz szerződésekkel vagy annak nélkül dolgoztatják őket. Itt van a környezetvédelmi standardok, normák kérdése is. Vannak olyan országok, ahol megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy bizonyos címkékkel lássák el azokat a turisztikai látványosságokat, amelyek megközelíthetők fogyatékosok számára, és kocsival is megközelíthetők. Erre van egy speciális logó. A víz problematikára és, és a golfpályákkal kapcsolatban elmondottak, elmondottakkal pedig egyetértek elnök úr. Kérek mindenkit, hogy nagyon rövid legyen a hozzászólásában. Most a bizottság képviselőnek adom meg a szót, és kérem, hogy ő is próbálja röviden fogalmazni. Hát köszönöm szépen. Nem tudom, hogy három perc elég, és valóban be tudjam fejezni a válaszokat a nagyon átfogó és részletes kérdésekre még fél hatig megpróbálok végigmenni minden felvetésen, lehet, hogy nem elég részletesen, de azért számokat is megpróbálok mondani, és illetve néhány nap múlva majd számokkal is előállunk. De Grandi úrral együtt álló, együtt, egyetértek teljesen, a tekintetben, amit az idegen forgalom speciális dimenziójával kapcsolatban elmondott. Teljesen egyetértünk, hogy ide helyezzük a hangsúlyokat, hogy ezeket a területeket tekintsük prioritásnak. Ezt egyébként én is elmondtam. Az európai identitás kérdésének a fontosságát sem tévesztjük szem elől és a többi kérdés kapcsán is egyetértünk. Köszönöm a támogatását, és reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés minél előbb hatályba lép. Ez lényegesen megkönnyíti majd a munkánkat, talán nem tudjuk megoldani az összes problémát, de azért mindez nagy segítség lesz számunkra. A kérdésekre vonatkozólag először is a strukturális alapok felhasználása a turizmusra. Vannak számaink, de ezeket viszonylag későn kaptuk meg. Ezek részlet, nem részletes vagy nem teljes körű számok, és több éve kérjük, hogy legyen egy eszköz arra, amelyel megkapjuk azokat a számokat, amelyek valóban a turizmusra való költést képviselik. A 2000-2006-os időszakban 5 vagy 7 milliárd eurót költöttek el a strukturális alapokon túlmenően, ez nem túl sok talán, de azért egy lényeges szám, és ez egy növekvő érték. Ahogyan a kollégáim is elmondtak, elmondták, a 2007-13-as pénzügyi perspektívákban is kitartottunk amellett, hogy a struktúrális alapok célkitűzéseit megtartsuk mindegyiküket, és egyre több idegenforgalmi projektet finanszírozunk ezekből, úgyhogy szeretnénk a lehető legpontosabb számokat megkapni minél hamarabb hiszen ezek alapján kell a jövőben a pénzügyi tervet kialakítani 2014-től nézve. Ami a színvonalat illeti, a közlekedés területén bevallom, bizonyára tudják, hogy van egy külön főigazgatóság a közlekedés energiára, úgyhogy én sokszor nem tudom megmondani, miféle konkrét intézkedésekre számíthatunk például az utasjogok szempontjából, Nem tudok túl sok részletről beszámolni az intézkedések, a konkrét intézkedések területén. Ez egyébként kapcsolódik ahhoz, hogy milyen szoros összefüggésben van ez a jó idegenforgalmi infrastruktúrával, a jó intermodalitás, a, buszok, vonatok, repülőgépek, hajók között, ezek a kapcsolatok, intermodális hálózatok javulnak minőségükben, de tudom, hogy ez része 2020-ig kialakított közlekedési stratégiának. Néhány hónappal ezelőtt olvastam át az erre vonatkozó bizottsági dokumentumot, Természetesen megpróbálunk a közlekedési főigazgatósággal együtt utána nézni ezeknek az adatoknak. Ami az osztrák képviselő kérdését illeti, nagyon fontos kérdést tett fel Lisszabonnal kapcsolatosan, vagyis, hogy mi történik, ha, ahogyan mindannyian reméljük, életbe lép a Lisszaboni szerződés. Tudjuk, hogy milyen célokat kell elérnünk, és valószínűleg majd a jövőbeli biztosnak kell feltenni ezeket a kérdéseket. Előkészítünk bizonyos kérdéseket, elképzeléseket, de talán prudensebb és megval- megalapozottabb a magam részéről, hogyha én azt mondom, hogy inkább a jövőbeli főnökömet kérdezzék meg a tervekről, azt tudom mondani, hogy mi nem fog megtörténni. Nem fogunk a harmadik kompetencia kategóriában harmonizálni, ipar, oktatás, kultúra, polgári védelem, turizmus, sport, stb. Ezen a területen nem is fogunk, nem is tudunk harmonizációt elérni a nemzeti jogszabályok között. Ez egy negatív kompetencia, ezt világosan kifejti a Lisszaboni szerződés. Ez az úgynevezett harmadik kategóriás kompetenciák köre. Ezt nem tudjuk megtenni, harmonizáció nem lesz, de mit tehetünk? Nem jogszabályi kezdeményezéseket elindíthatunk, például a Európa, mint márka, mint turisztikai célpont eznek az elősegítését, promócióját elvégezhetjük, sok mindent csinálhatunk, de harmonizációt nem végezhetünk az idegenforgalmi nemzeti jogszabályok körében. Ezt nem tehetjük meg, erre nincsen felhatalmazásunk. Bizonyára figyelmesen hallgatták, amit mondtam. Különböző területek vannak, ahol tudunk javulást elérni, ezt már meg is kezdtük. Ezeknél csak minősített többségre lesz szükség a tanácsban, és az önök támogatásával, bevonódásával bizonyos vagyok abban, hogy sokkal több területen tudunk majd előrelépést elérni és ezekről már itt szó volt, majd meghatározza a prioritásokat az új biztos, és ahogyan az elnök úr is említette, mindenkinek megvannak a maga prioritásai, saját kezdeményezései, úgyhogy én azért kivárnám az új biztos személyét, nem tudjuk, hogy mit fog az új biztos elhatározni ezzel kapcsolatosan. Ami a klímaváltozást illeti, ez nagyon fontos kérdés, ezt mindannyian tudjuk. Ez kapcsolódik egyébként azokhoz az intézkedésekhez, amelyekkel biztosítani akarjuk a pozitív hatásokat, elkerülni a negatív hatásokat az idegenforgalom területén. Az Európai Unió tesz bizonyos ilyen intézkedéseket haté- energiahatékonyság területén, energia megtakarítás területén, a kibocsátás csökkentés területén, stb. Aztán van egy másik dimenzió is, ezzel is foglalkozni kell, ez pedig a helyi és a regionális dimenzió. Ezzel az Európai Uniónak kevesebb, erre kevesebb kihatása van. Megpróbáljuk regionális, helyi szinten is elősegíteni a fenntarthatósági alapelv érvényesülését. Az éghajlatváltozás kapcsolatá összefüggésében figyelembe véve a jövő beli kockázatokat, illetve a hőmérséklet emelkedéssel kapcsolatos kihívásokat, valószínűleg melegebbek, forróbbak lesznek ezek a régiók. Bizonyára önök is tapasztalták, hogy Dél-Európában egyre forróbbak a nyarak. Aztán bizonyára mindenki egyetért, hogy bizonyos korlátozásokra szükség van, a a szabadságolási időszakban, a munkavállalás kapcsán, aztán vannak idős emberek, akire szintén gondolnunk kell a nyaralás szempontjából. 50-60-70 millió ember haladja meg az 55 éves életkort, és nekik nagyon jelentős jövedelmük keletkezik, a jövőben egyre többet fognak utazni, hiszen szerencsére a, az egészségi állapotuk is egyre jobb, és ez nagyon fontos kritikus tömeg a, er, az európai szinten az utasok számának növekedése szempontjából, de egyébként ellen egyetértek azzal elnök úr, hogy el kell azt kerülni, hogy hogy a gyerekeket kivegyék az iskolából csak azért, hogy olcsóbb időszakban tudjanak utazni. De ezzel kapcsolatosan, ezt most nem említettem, de egyébként az információs csomagban szerepel, hogy több regionális konferencia lesz, nagy konferencia regionális programokról júniusban jövőre, illetve a Kalipszó program utolsó két évére nézve lesznek ilyen konferenciák, munkavállalók körülményei, ezt is említették, valóban világos, hogy bizonyos területeken vannak hiányosságok, remélem, hogy nem illegális foglalkoztatásról van szó, erről is beszéltek többen. Tudom, hogy van egy folyamatos ö, ö, szociális párbeszéd, a Horeca ágazat képviselő és a szakszervezetek között, ez más területekre is gondolom tovább fog terjedni. A buszsofőrök és egyéb munkavállalók körülményének szó, szabályozására. Ezt most társadalmi párbeszéd keretében próbáljuk kezelni, és ez egyébként a felelősségteljes gyakorlatokhoz is kapcsolódik, vagyis a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásához. Az ő érdekük az, hogy jó és motivált szakemberek dolgozzanak náluk, nem csak olyanok, akik 5-6 hónapig szeretnének dolgozni, utána pedig egy másik munkahelyre pályáznak. Ez fontos a színvonal fenntartása szempontjából, ehhez megfelelő erőlépésre van szükség, és megfelelő szakmai képzésre a különböző ágaz, ö, idegenforgalmi területeken. Meissner asszony, tudom, hogy egy kicsit ö, erőszakos vagyok, de jó lenne, ha befejezni. Jó, köszönöm. A, az iden egyik témája a a falusi turizmus volt, körülbelül 40%-a hozzáférhető a vidékfejlesztési tervnek a falusi turizmus fejlesztésére, úgyhogy ez egy óriási összeg. Aztán beszéltünk a hátrányokról, stb. Hogyan lehet megoldani a válságot, nagy kérdés. Csak tájékoztatásképpen 90%-a annak 380 millió turistának, amely Európára látogat, az 80-90% belső turizmus, ez egy fenntarthat, ez a legprofitabilisabb szektor a, az, a turizmusnak. A többi harmadik országból jön, és persze ide kapcsolódik az Európa, mint márka promóciója, ez a nemzeti turisztikai irodákra is tartozik, az európai iparra is, hiszen része kell vennie azokban a tevékenységekben, amelyek a harmadik országokban hirdetik Európát, mint turisztikai célpontot. Teljesen egyetértek a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatos megjegyzésekkel, illetve a foglalkoztatási kérdésekkel, amelyeket felvetettek nagyon fontos célkitűzés, hogy egyre képzettebbek legyenek a munkavállalók, de ne feledkezzünk meg arról, hogy 300 régiónk van, 27 tagállamunk, és több mint 300 ezer helyhatóságról beszélünk. A bizottság magában nem hozhat döntést a 300 önkormányzat helyett, regionális hatóság helyett, helyi hatóság helyett A tagállamok csoportosulásainak kell ezt megtenniük. Az IDEN programon belüli célpontok közül már 70 győztest hirdettünk, de hát nem tudunk mind a 300 ezer önkormányzattal együttműködni. Nem fogunk semmiféle szabályt kötelezővé tenni, ez az iparág feladata, hogy együttműködjön a, a fogyasztókkal, vagy akár nélkülük is megtegye ezeket a szabvány kialakításokkal, de természetesen a bizottság nem kíván felvetni ilyen konkrét európai szabványokat. De legalább az lényeges, hogy összehasonlíthatóbbá tegyük ezeket, javítsuk a színvonalukat, és kihasználjuk a, az általános jó minőségét az európai idegenforgalmi szolgáltatásoknak, és próbáljuk ezt nemzetközi szintre ki terjeszteni minden globális turisztikai célpontra. Csak talán, ha befejezhetném, elnök úr, beszélt az ipari örökségről is. Talán látta a csomagban, hogy az ötödik téma a 2011-es Éden programban, az olyasmi, amit egy kicsit furcsán fogalmaztunk meg, de ez arra vonatkozik, hogy a régi ipari szín, helyszíneket revitalizáljuk, régi, régi gyára, kikötők, bányák, ilyesmiről lesz szó. Ami az örökség, a vasúti örökséget illeti, nagyon sok olyan vasúti vonal van, amelyekből Európa szerte kerékpárútvonalakat készítenek, illetve ezek kialakítják át társfinanszírozásban. Azt hiszem, átszaladtam azért a legtöbb problémán, vagy kérdésen a TSA. 2001-ben társfinanszírozási programot indítottunk minden tagállamban erre vonatkozóan, de csak 17, 17-en hozták létre ezt az úgynevezett satellite accountot, de ez egyébként szerepel a statisztikai irány felülvizsgálatában, és ez majd az önök bizottsága elé kerül néhány hónapon belül. Itt már azt hiszem le is állok, hogyha nem, akkor gond lesz. Köszönöm szépen, Martin úr. Nem tudom azzal vádolni, hogy nem adott teljes körű választ a kérdésekre. Köszönöm szépen. Szerettem volna korábban eh, foglalkozni az idegenforgalom kérdésével, Köszönöm szépen az előadását, a tájékoztatást, és azt is, hogy ilyen kimerítően válaszolt a kérdésekre. Most következik a koordinátorok ülése, úgyhogy kérem a koordinátorokat, hogy adjanak nekem három percet, különben súlyos balesetek következhetnek be. Akkor én most megyek pisilni, és jövök vissza.